Tutto pronto? Bene, eh, cari colleghi, eh, se volete... Tisztelt kollégák, kérem foglaljanak helyet. Meg is kezdhetjük munkánkat néhány perces várakozással, hogy lehetővé tegyük a távol levőknek is, hogy megjelenjenek majd tekintettel arra, hogy majd szavaznunk kell. A napirend változását szeretném bejelenteni a hetes pont, amely a Koszóba küldött választási megfigyelő küldöttségek jelentésére vonatkozik. Nos, ezt a pontot a hétfői rendkívüli ülésen fogjuk megtárgyalni Strasbourgban, minek utána a szerb miniszterelnök helyettessel Dielicsel eszmét cseréltünk. Hogyha nincs kifogás az ellenében, akkor a napirend ezen változtatását elfogadottnak tekintjük. Vannak egyéb közlemények is, amelyeket meg kell osztanom önökkel, mielőtt megkezdenénk a szavazást. Ahogyan tudják, a parlament plenáris ülésen első olvasatban elfogadta a demokrácia és emberi jogok eszközére vonatkozó anyagot. A bizottság ezt követően a parlamentnek bejelentette a hivatalos álláspontját december hónap folyamán, most pedig meg kell kezdenünk az eljárást a második olvasatban, és szakbizottságunknak ki kell jelölnie a két jelentéstevőt társ jelentéstevőként Gáler, illetve Logbirel képviselőkről van szó a munkacsoport javaslatára. Minden egyes parlamenti szakbizottság, amennyiben illetékes és pénzügyi eszközökkel rendelkezik, szavazásra bocsájtja az elfogadott szöveget, melyet széles többséggel fogadtak el első olvasatban. szakbizottságunk tehát január 26-án szavaz majd erről, és a plenáris ülésen pedig az első februári ülésen fogunk szavazni 2011-ben, és ez lehetővé teszi, hogy meglehetősen gyorsan haladjunk a konciliáció, az egyeztetés felé. Tehát, hogyha nincsenek kifogások az önök részéről, akkor hivatalosan bejelentem, hogy a társjelentést, amik a második olvasatban ezzel a témával kapcsolatban Geller, illetve Logbiller képviselők, és az eljárás az, amit az imént bemutattam. Tekintettel arra, hogy most már egyre többen megérkeztek, át is térhetünk a szavazásra. Kérem tehát, hogy helyezzék el szavazókártyájukat a készülékben. Ehm, possiamo procedere al voto, ma mi viene indicato che l'onore... És meg is kezdhetjük a szavazást, de Mucákos képviselő hozzá kíván szólni, jelezték nekem, tessék, megadom neki a szót. Komucákos képviselő, meghallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy, szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, de ezentúl azért is kértem szót, hogy a ma szavazandó szöveg, a Frontex tárgyában szavazandó szövegre vonatkozóan a horizontális ö, témát vesek föl az illegális szó alkalmazásával kapcsolatban tehát az illegális bevándorlók, illetve a szabálytalan, az illegal és irregular angol szavak megfelelőit között kell különbséget tennünk. A jelentéstevő azt javasolta, hogy az irregular, tehát a szabálytalanul bevándorlók kifejezést alkalmazzuk. A vita során is igyekeztük rámutatni arra, hogy a Frontex hatékonyságát biztosítsuk, de ezzel egyenlő értékű az emberi jogok megfelelő súlya való érvényesítése is. Az Európai Parlament senki sem akarja a e kényes témában a monopóliumot magához ragadni, ez a néppártra sem lehet érvényes, tehát a, gyakran az a helyzet, hogy a határok határőrizet tekintetében Görögországra, Spanyolországra, Olaszországra, Máltára gondolok, sokszor a helyzet egészen más, mint amiről mi itt a parlament falai között dönteni akarunk. Látnunk kell tehát, hogy ott helyben, a terepen mi a helyzet, és ezért volna fontos, hogy az illegális kifejezés mégiscsak fennmaradjon a szövegben, az irregular nem elég súlyú ahhoz, hogy a, tényleges helyzetet orvosolni tudjuk egy ilyen szöveg alapján. Azt javasoljuk tehát, hogy a clandestine szót alkalmazzuk. Ez az illegálisnál gyengébb, ám erőteljesebb, mint az irregular. Tehát a clandestine az az rejtett, vagy titkos, vagy nem nyílt kifejezést alkalmaz, nem jelzőként végső soron. Rendben, tehát kérdezem a jelentéstevőt, hogy mit gondol erről Lockbiller asszony. Fel kíván szólalni ezzel a témával kapcsolatban? Köszönöm, igen, elnök úr. Köszönöm. E javaslatot, á, nem tudom elfogadni. Az irregular szóhoz ragaszkodom, a szabálytalan bevándorlókhoz. Ez a norma, a Frontex gyakorlata maga is ezt a kifejezést alkalmazza, az irregular. Tehát ezen a normán nem hiszem, hogy túl kéne lépnünk. Tudomásul vettük tehát a véleményét, Tánok úr. Köszönöm, elnök úr. Attól tartok, hogy bár a legnagyobb az emberi jogokat nagyon nagyra tartom, de a bevándorlás nem emberi jog. Nem emberi jog az, hogy valaki bevándoroljon országunkba feltétlenül. Hát ha nem jogos céllal, legális okkal lépnek be a, a, a tagállamokba, hanem vagy nincs igazi menekültjogi ö, okuk rá, akkor ez illegális. A clandestine az angolul még rosszabbul hangzik, mint az illegális egyfajta büntetőjogi, tehát a, a, a törvény elől menekülő bűnözőkre utal az angol kifejezésben a clandestine, azaz titkos, lehet, hogy a görögben jobban hangzik, angolul semmiképpen az illegal nem maradnék ezért feltétlenül az, az, az illegális bevándorló kifejezésnél. Utolsó felszólaló, mert most nem folytatunk vitát erről a témáról, tessék! Lunacek asszony. Csak még egyszer a, a terminológiával kapcsolatban. Tenok úr, lehet, hogy a folyamat maga illegális, de a személyek maguk nem illegálisak. Tehát, amit Lochbiller asszony mondott, hogyha a Frontex vezetője angolul az irregular kifejezést alkalmazza a saját gyakorlatában, az Európai Parlament szerintem ezen a gyakorlaton nem kéne túllépjen. Béni, allora, eh... Nos tehát, akkor a kettes módosító, amire hivatkoztak itt az imént, ezt a jelentéstevő javasolta az irregulár szóval. Hogyha nem értenek egyet ezzel a módosítóval, akkor aki jelentetes véleményt fejezett ki, az a szavazás során ezt megteheti, tehát, hogyha a jelentéstevő nem ért egyet ezzel a módosítással, akkor természetesen itt van a lehetőség a szavazásra, mindenkinek a saját megítélése szerint, ahogyan kifejezték a véleményüket nem módosíthatjuk a szöveget, hogyha a jelentéstevő nem ért egyet. Tehát ezzel a pontosítással megkezdhetjük a szavazást, amely a kettes kompromisszummal indul két külön részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük az ötös módosítót, ahol van egy szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a hatos módosítót mellette ellene tartózkodók elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 38-as módosító szóbeli módosítóval két részben az első részről szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodók nem világos a helyzet számomra. Szavazzunk elektronikusan a hetes módosító első részéről. Megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-19 arányban. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszumos első része mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók azt mondanám, hogy elutasítva, de nem vagyok benne biztos, tehát elektronikus bo- szavazásra bocsájtom a hármas kompromisszumos második részét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Most viszont elfogadtuk 24-19 arányban. Nézzük a 41-es módosítót mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a 10-es módosítót mellette ellene tartózkodók nem világos a helyzet. Elektronikus szavazás következik a tízes módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnégy nem, 21 igen elutasítva, 45-ös szóbeli módosítóval. Komucákosz úr, tessék, szólaljon fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez szóbeli módosító kapcsán született egy javaslat, a 45-ös módosítóban a szövegben tengeri hajózási intézkedésekre utalnak. A hajózási jog intézkedéseit törölnénk. Minden más maradna, ám ez a kifejezés törlése kerülne a javaslat szerint. Ehm, Nos, ez tehát a szóbeli módosító bemutatója. Akkor tehát a 45-öst a szóbeli módosítóval szavazásra bocsátom mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es módosító szóbelivel két részben, első részről mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Azt mondanám, hogy elutasítva, hogyha nincs kifogás, a szavazásban résztvevők részéről, akkor számomra úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Nem, mégis nyissuk meg az elektronikus szavazást a 11-es szobai módosító második részével kapcsolatosan. Mindenki szavazott? 26-an nemmel szavaztak, 19-en igennel, tehát elutasítottuk. Nézzük most az 51-es szobali módosítót mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az 52-est visszavonták, 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 56-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodók, azt mondanám, hogy elfogadtuk 57-es, itt van egy szóbeli módosító is. Komucákusz úr, be kívánja mutatni, tessék. Elnök úr, ennél a módosítónál pontosan ugyanarról van szó, amit az 54-esnél mondtuk, és el is fogadták. Tehát a jurisdiction kifejezésről, a joghatóság kifejezésről esik szó. Ugyanaz, mint a 45-ös pontnál elfogadásra került. Nem értettem, mert nem volt tolmácsolás, mondja az elnök, de gyakorlatilag tehát arról van szó, hogy ugyanaz a ugyanaz a módosítás? Igen, most hallom a tolmácsozást. Nos, tehát ugyanarról van szó, mint amit már elmondott az 54-essel kapcsolat, 55-össel kapcsolatban, tehát ugyanazt a kritériumot alkalmazzuk, 57-es szobalivel mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12-es szóbeli módosítóval a mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az 58-asról szintén szavazunk, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Második rész Elektronikus szavazást kért valaki, tehát szavazzunk a 13-as első részéről, megnyitom az elektronikus szavazást. Tutti hanno votato. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20-25 arányban elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 59-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 6-os kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Szavazzunk most a 61-esről mellette, ellene nem világos a helyzet, tehát elektronikus szavazásra bocsájtom a 61-es módosítót. Lezárom a szavazást, mivel mindenki szavazott. 26-21 arányban elutasítottuk. 16-os szóbeli módosítóval. Komócakusz úr kért szót. Köszönöm, elnök úr utolsó jelentkezésem lesz ennek a szavazásnak a során. Ennél a pontnál arról van szó, hogy utalás történik a jelentéstevő módosítójára, különös tekintettel mindenki jogára arra, hogy egy adott országban éljen. Szól. Tehát, tehát mindenki szab, szabadon választhatja meg az adott országot, és nem ütközi jogot be kell tartani. Itt az első részben, a javaslat első részét, Lochbiller asszony javaslatát elfogadhatjuk erre a jogra vonatkozóan, ám a második része a módosítónak számunkra nem elfogadható. Ha Lochbiller asszony egyetért fel, akkor ennek megfelelően tudnánk eljárni. Prego, onorevole Lochbiller. Tessék, Lochbiller asszony. Thank you. Eh. Köszönöm. Igen, el tudom fogadni Komucákusz úr ajánlatát. Akkor tehát a jelentéstevő elfogadja az ön javaslatát, így tehát áttérhetünk a szavazásra, ahogyan ön kérted, egy pontosítás, a második rész az irregulár szóra vonatkozik, e, vagy pedig más dologról van itt szó, amit második részként jelöl ön. Ez az én problémám, talán nem a többieké, de nem értettem, hogy pontosan melyik a második rész, amire ön utalni kíván. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο δικό σας πρόβλημα, είναι και δικό μου. Köszönöm. Nem csak az ön gondja ez, hanem az enyém is, mert hogy Lochpler asszony módosítójáról beszéltem, pontosabban az első részéről. Tehát az első részt el tudjuk fogadni, ha a második részt töröljük. Tehát az ő javaslatában álló második rész törlése mellett az első rész elfogadható számunkra. Eh, Melyik a második rész, hogyha felolvasná? Isigyitrias, echios exis. Tehát a jelentéstevő által hozzátett részt, különös tekintettel mindenki azon jogára, hogy eh, bármely országban éljen beleértve a saját hazáját, ezt elfogadjuk, ám a második részt, ami után következik, törölni kérjük. Tehát, és nemzetközi védelmet kérhessen a norufalma elvével. Ez a rész, amit, amelyet törölnénk. Tessék, Lokbiller asszony. Csejta, quindi. Elfogadja, tehát visszavonták a második részt, és a pontosításra szavazunk erről a részről. Módosítva tehát, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a 18-ast mellette ellene tartózkodók elfogadva. 64-es mellette ellene nem világos. Tehát bocsássuk elektronikus szavazásra a 64-est, megnyitom a szavazást. Tutti hanno votato, chiusa la Mindenki szavazat, lezárom a szavazást. 21-27 ellenében elfogadtuk. Most pedig szavazzunk a 19-esről két részben, első rész mellette. Második rész, ö, ellene, tartózkodók elfogadva második rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. valaki elektronikus szavazást kért a 19-es második részével kapcsolatosan. Megnyitom az elektronikus szavazást. Még ketten nem szavaztak, lezárom a szavazást. 25-22 arányban elutasítva, 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es három részben első rész mellette ellene. Tartózkodók elfogadva második rész mellette ellene. Tartózkodók azt mondanám, hogy elutasítottuk. Harmadik rész me mellette ellene tartózkodók elfogadva 22-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszus mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nézzük a 25-öst mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 26-os mellette, ellene, tartózkodók nem világos a helyzet, szavazzunk elektronikusan a 26-os módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-25 arányban elfogadtuk kettes módosító. Prego. Tessék, Komucakusz úr. Kérem, Elnök úr, köszönöm. Ígértem, hogy nem szólok többet, de mégis kell. Tehát azt szeretném elmondani, hogy a néppárti szavazólistán az áll, hogy ellene kell szavazni, holott mellette. Ez a kettes módosítóra vonatkozik. Igen, igen, ezen pontosítás után, amit a kezdetben tett, igen, ezt ki kell javítani, amit tehát a néppárti frakciót illeti. Nos, tehát szavazzunk a kettes módosítóról mellette ellene tartózkodók elutasítva. 27-es elektronikus szavazást kért valaki, tehát megnyitom a szavazást a kettes módosítóról. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en ellene, 26-an mellette, elfogadva. 27-es mellette, ellene. Nem világos a helyzet, tehát szavazunk elektronikusan a 27-esről. Megnyitom a szavazást. Chiusa la Lezárom a szavazást. 29-en ellene, 19-en mellette, elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodók itt sem világos a helyzet. Elektronikus szavazást megnyitom a 29-esről. 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en ellene, 27-en mellette elfogadva. 30 as szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nézzük a 32-est két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Második rész, a 32-es módosító második része, elektronikus szavazás, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 23-an ellene, 26-an mellett elfogadva. 34-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Elektronikus szavazás következik az én módon módosított véleményről. Megnyitom a szavazást. Még egy valaki nem szavazott. Lezárom a szavazást. 43 a mellett, a szavaztak 5-en ellene, senki nem tartózkodott. Gratulálok a jelentéstevőnek, elfogadtuk a véleményt. Most pedig előre léphetünk az Európai Parlament és Tanács rendeletére, a kereskedelmi preferenciák tárgyában, az autonóm és sürgős preferenciák tárgyában Pakisztán részére. Szakbizottságunknak véleményt kell szolgáltatnia az INTE szakbizottság részére. Préda úr a jelentéstevő, akinek át is adom a szót, hogy röviden szólaljon fel, tessék Préda úr, felszólalhat tehát az ön véleménytervezetével kapcsolatosan. Mulțumesc mult, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. Várok egy picit, hogy elcsendesedjenek a kollégák. Ah. Igen, igen, várjunk néhány percet. Mauro úr, igennel szavaztam, csak nem működött a készülék. A záró szavazásnál igennel szavaztam elnök, igen, akkor rögzítjük Mário úr ö, véleményét a záró szavazásnál. Bene, penso possa, si, si sta dileguando il pubblico. Io direi che... Tűnik, hogy a közönség egyes tagjai eltávoznak. Préda úr, tehát el is kezdheti a felszólalását. Köszönöm szépen, elnök úr, ismét. Ez a bizottság által benyújtott jogalkotási javaslat arról szól, hogy Pakisztán számára kereskedelmi preferenciákat biztosítanánk ez a különféle vám illetékek eltörlését jelentené. 75 olyan termékcsoporta vonatkozóan, elsősorban textilipari termékek és ruházati termékek vonatkozásában, amelyek exportja Pakisztán számára fontos. Ez a javaslat Folytatnám, elnök úr, de meg kellett álljak, mert magamat sem hallom. Tehát az etanóra vonatkozóan is kiterjesztenénk ezt a kereskedelmi preferencia rendszert. A fő célt látnunk kell, a elképesztő mértékű árvizek után támogatnunk kell Pakisztán gazdasági talpraállását, az árvizek 2010 nyarán történtek. A Pakisztán népének szüksége van az Európai Unió szolidaritására, nem csak humanitárius segély, azonnali segély formájában kell ez megérkezni, hanem hosszú távon is, lehetővé téve a, a pakisztáni gazdaság hosszú távú fejlődését. Ez szolgálná a rendszer. A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi számunkra, hogy a kétféle cselekvést összekapcsoljuk, tehát az azonnali humanitárius segélyt és egy hosszabb távú, a fenntartható fejlődés segítő intézkedés csomagot együttesen alkalmazzunk. Két pontot szeretnék hangsúlyozni, amely számomra a bizottság javaslatában problematikusnak tűnik, és amelyekre utalnék a módosítóimban is. Egyrészt, bár ezeket a kereskedelmi preferenciákat három évre adnánk meg, a bizottság javaslata nem elemezte ezen intézkedések hatásait. Ennek hiányában a preferenciákat két évre korlátoznám, és fenntartanám a lehetőségét, hogy meghosszabbítsuk ezt az időszakot három évre, amennyiben a bizottság teljes mértékű hatásvizsgálatot nyújt be. Az AFED szakbizottság szempontjából rendkívül fontos, hogy lássuk, mi lesz a tényleges hatása ezeknek az intézkedéseknek a pakisztáni lakosságra. Ettől nem tekinthetünk el, és azt is fel kell mérjük, hogy Pakisztán pénzügyi forrásaira milyen hatással lenne ez a javaslat, két évet követően a parlamentnek lehetősége volna, hogy rábulincson a preferenciák egy évvel további meghosszabbítására. Tehát amennyiben elfogadjuk a módosítómat, és csak két évre adjuk meg a preferenciát, akkor fenntarthatjuk ezt a lehetőséget. Ezen túl említést érdemelnek az emberi jogok a szövegben. Én úgy gondolom, hogy az emberi jogok súlyos romlása esetén felfüggeszthetnénk a kereskedelmi preferenciákat. Ezt a jogot is fel kellene tartanunk. Ugyanakkor a január 18-i határidőt szeretném még bejelenteni, mert a módosító benyújtásának határidejét. Mi spiace di questo inconveniente. Sajnálom ezt a kellemetlenséget, de sajnos elkerülhetetlen, hogyha szavazás van, hogy van egy kis zűrzavar a teremben, de a fülhallgatóban nagyon jól lehetett hallani, amit ön bemutatott. Gomes képviselő, tessék. Tessék. Eh, Dan Preda eh, Köszönöm Préda kollégának a bevezetést, amit az előbb előadott, illetve a pontosításokat a módosításaival kapcsolatban. Én is azt hiszem, hogy fontos kiemelni, hogy mennyire fontos szerepet játszanak az emberi jogok a bizottság ezen javaslatában, hiszen bizonyosan fontos cél Pakisztánt segíteni. Tudjuk, hogy a hatóságok nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy megkapják ezeket a kereskedelmi preferenciákat. Azt is tudjuk, hogy a bizottság, illetve a tanács azt jelentette, ki, hogy könnyű megadni ezeket a kereskedelmi preferenciákat, hiszen itt textilekről van szó, nem gépjárművekről. Hogyha a gépjárművekről lett volna szó, akkor bonyolultabb lett volna a helyzet. Tehát azok a tagállamok, amelyeknek problémájuk van a textilekkel, mint az én országom például, hiszen országomat sújtják ezen kereskedelmi preferenciák megadásának következményei, nos tehát a mi álláspontunk talán kicsi összetettebb emiatt. De senki nem kívánja kétségbe vonni azt a tényt, hogy ez az ágazat kulcsfontosságú lehet Pakisztán fejlődése szempontjából biztosítanunk kell tehát, hogy ebben az ágazatban a fejlődés valóban erős legyen Pakisztánban. Ez egy olyan ágazat, amelyben azonban a szociális dömping jelenségéről is szót kell ejtenünk. És eh, ahogyan a kolléga is említette, ez rögtön elvezet minket az emberi jogok problémaköréhez, hiszen a munkához való jog, illetve a munkához kapcsolódó eh, garanciák emberi jogokat jelentenek, és eh, ez az egyik legproblematikusabb ágazat, ami az emberi jogokat illeti Pakisztánban. A lényeget illetően egyetértek a kollégával hatástanulmányra van szükség az Európai Bizottság részéről. Hiszen nagyon könnyű lenne engedményeket tenni egy adott ágazatban, anélkül, hogy ezen engedmények hatását megvizsgálnánk. Ezek az intézkedések egyébként nem könnyen mennek majd át a WTO szűrőjén, hiszen vannak más olyan országok, textilgyártó országok az övezetben, akiknek kifogásaik lehetnek ezekkel a preferenciákkal szemben. Más ágazatokban is megmutathatjuk szolidaritásunkat Pakisztánnal. Olyan ágazatok ezek, amelyek talán még hasznosak bak lehetnek Pakisztán gazdasági fejlődése szempontjából, és lényegesek ezek az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása szempontjából is. De nem szeretnék negatív megatartást tanúsítani, de kifejezném fenntartásaimat, amiket egyébként már az előadó is kifejezett, és frakcióm árnyék jelentéstevőjeként továbbra is figyelemmel kísérem ezt a problémát, és remélem, hogy ehhez konkrétan is hozzájárulhatok. Elnök, nincs egyéb hozzászóló, ezért az ütemtervel lezárhatjuk ezt a pontot. Az INTE szakbizottság január 26-án vizsgálja meg ezt a témát, tehát nagyon szorosak a határidők, a módosítókat január 18-án 12 óráig lehet benyújtani, és a szavazásra pedig a szakbizottságban 20, január 25-én kerül sor. Mivel ilyen rövid az időnk, ezért javasoljuk a kollégáknak, hogy nyújtsák be a módosítóikat angol nyelven. Most pedig követ következzen a jelentés tervezet, illetve a módosítások megvizsgálása, ami EU, az EU irányfelé tanúsított magatartását illeti. Belder úr a jelentéstevő, aki meg is kapja a szót. Tessék. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte collega's. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Köszönöm, hogy ilyen nagy érdeklődést mutatnak a jelentésem iránt. Nagyon-nagyon sok módosító indítványt kaptam. Ez azt jelenti, hogy ez a jelentés önöket igencsak érdekli. A kormányzás, a jó kormányzat és megfelelő gazdasági helyzet elérése az iráni lakosság számára. Ez a cél, figyelembe véve a jelenlegi nemzetközi fejleményeket, az új tárgyalás sorozat Genfben, nukleáris témában, amelyet egy következő forduló követ. Ez azt mutatja, hogy Valóban aktuális ez a jelentés, ami igen átható, és biztos vagyok benne, hogy önök is osztják ezt a megközelítést. Természetesen ennek alapján az összes módosító indítványt átvizsgáltam részletesen, megvizsgáltam konstruktív szellemben vizsgáltam ezeket, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy minden alkalommal, amikor az emberi jogokról van szó, akkor ezek olyan módosítások, melyekkel egyetértek. Van olyan helyzet, amikor kompromisszumot kell kialakítani, kompromisszumos módosítást, mert vannak nehezebb pontok. Rövid volt a határidő, ezt tudom, megértem önöket, de talán ezen a héten vagy a jövő hét elején még lehetne kezdeményezéseket tenni, azért, hogy bevegyük a kompromisszumos módosításokat is, megnézzük, hogy hogyan lehetne a helyzetet jobban kezelni. Ennek alapján, elnök úr, kedves kollégák, ha megengedik, akkor gyorsan szeretném áttekinteni a különböző értékeléseket, ami a bekezdéseket illeti, és elmondom azt is, hogy mely módosításokat tudom most támogatni. Még egyszer szeretném pontosítani, hogy én részletesen megvizsgálom az önök összes módosítását azért, hogy valóban megfelelő ütő erejű jelentésünk legyen A-tól G-ig, A, preambuló bekezdések, a 9-es bekezdés szerintem javítás, a C a 33-as és a 34-es módosításokra vonatkozik mindez, ami a D-t illeti, őszinte leszek. Úgy látom, hogy vannak olyan módosítások, amelyek nem is olyan rosszak. Gómez asszonyt szeretném kiemelni, és köszönöm a konstruktív módosításait. Még tovább fogom tanulmányozni a módosítását megnézzük, hogy mit tudunk belevenni. Ami az ET életé, 48-as, megpróbáltam kompromisszumot találni. Megpróbáltam. A az árnyék jelentéstevővel beszéltem, megnéztem, hogy lehet-e kompromisszumot kialakítani. Még ezt folytatom, majd pedig az AFET delegáció elé visszük mindezt. Az 52-es, 53-as kompromisszumos módosítások várhatók. A G esetében nem szabad elfelejteni, hogy milyen problémák merülhetnek itt fel, és meg kell nézni közelebbről a problémát. Az a gond, hogy nem egyformán értékeljük Törökország helyzetét. Számomra a következő helyzet a G-vel kapcsolatosan nem tudtam kompromisszumot még kialakítani, ezt megmondom most nyíltan. Ami pedig az egyes esetében 76-os az jó, a kettes 81 javítás, a hármas bekezdést illetően szeretném ezt érintetlenül hagyni, a négyes bekezdés, 101 javítás, ötösnél hagyjuk, a hatosnál, ez könnyű, nincs módosítás, hetes kompromisszumot irányozok elő, 130-131, ami a nyolcast illeti, 152-es jó kiegészítés, 9-es a 157-158-159-eseket támogatom. Nincs túl sok kompromisszumos módosítás, mert különböző típusú módosításokat terjesztetek elő, és éppen ezért nehéz kompromisszumos módosításokkal tető alá hozni. Amikor úgy érzem, hogy jó módosítás nincs kompromisszum, 158-159 támogatom, a tízes bekezdés esetében hagyjuk érintetlenül, a 164-esnek az elejét, hagyjuk, de itt a 9-es módosításokkal kell ezt majd kiegészíteni. 11, 160, 67, 68 elfogadom, 12-es bekezdés, 172, 173, 174, 13-asra 179, 180, 181, azután a 14-esre a 187-es, majd pedig itt egy sor kompromisszumos indítvány van. A továbbiakban kompromisszumot próbálok kialakítani a következő bekezdés esetében. 193, 194, 190, 197, 16-os kompromisszum, magába foglalja a 108-as, 109-es módosítás, 17-es 124-127-esre vonatkozik, de a 18-án nincs komp- 18 esetében nincs kompromisszum, 20-as 249 esetében Törökország esetében eh, megmondtam, hogy még a helyzet bizonytalan. A következő a 298-as eh, reményteljes, a hetes esetében is van kompromisszum a következő, különböző módosításokkal, majd még a szárnyék jelentéstevőkkel tárgyalók. meg fogom ismerni a véleményüket, majd folytatjuk. Azután van egy felsorolás, de nem szeretném ettől megfosztani önöket. Egyes, négyes, ötös, hatos, nyolcas, kilenc, harminc, os 8-as, 9, negyven, 35, 39, 40, 41, 42, 92-94-110, eh, vannak dolgok, amiket eh, félretettem. Itt van egy személy, akit, eh, akit halálra ítéltek, egy iráni nő, valóban Damoklész kardja fenyegeti őt. 140, 143, 146, 183, 180, 586, 200, 201, 202, 213, 215, 19, majd erről beszélünk, ez kérdőjel. Ezek mind a kétszázasok, 283, 284, 289, és végül pedig elérkeztünk a 301-eshez. Kedves kollégák, remélem, hogy megértették azt, hogy ezt az összes módosítást megvizsgáltam, és ezt még folytatni fogom, ezt a munkát. Ha úgy gondolja valaki, hogy nem vettem elegendően figyelembe a módosítását, akkor kérem, hogy lépjen velem kapcsolatba. Szavazás február 1, úgyhogy van még egy kis időnk. valamire rájöttem, és ez bonyolítja a helyzetet, mégpedig arra, hogy a különböző frakciók ellentmondásos módosításokat terjesztettek elő. Tehát oda kell figyelni arra, hogy itt megfelelő ütő erejű jelentés kell. Számítok a hozzájárulásokra, elkötelezettségükre, és minden kommentár előtt nyitott vagyok azért, hogy jó legyen ez a jelentés, még van néhány hetünk. Köszönöm, Beldár képviselő úr. Munic képviselő kapja meg a szót. Gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés kb. 300 módosítót kapott, ahogy Belder úr maga is rámutatott. Úgyhogy elég gyenge a konszenzus az alapszöveggel kapcsolatban erre utal a nagy számú módosító. Ugyanakkor a módosítók közül nagyon sok vagy azonos, vagy nagyon hasonló, ám a frakciók között elég sok az ellentmondás. Belder úr tehát a eredeti szövegre reflektálva kell, hogy értékelje ezeket. Köszönöm a, módos, a kompromisszumos módosítókat, ám sajnálatosnak tartom, hogy egyetlen találkozó sem történt az árnyék előadókkal. Holott a helyzet nagyon kényes az adott országban, amelyről a jelentés szól, az Európai Unió kapcsolatrendszere, az ENSZ és kapcsolatos összefüggésben az emberi jog, az atomenergia kérdésköre, az Afganisztánnal való kapcsolatrendszer, tehát nagyon sok vetülete van ennek a kérdéskörnek. Éppen ez az a típusú jelentés, amelyet széles konszenzus alapjára kellett volna helyezni, a téma kényes volt sok rétűsége miatt. Én magam is éltem bizonyos javaslatokkal a jelentéstevő felé, kompromisszumos gondolatokkal. Ezekről hagyj beszéljek most röviden az F preambulum pontra vonatkozóan először is nem tudunk egyetérteni azzal, azzal a kemény megfogalmazással, amely iránt a nemzetközi béke, békét fenyegető erőként jelöli meg. Ez számunkra nem elfogadható, ez a kemény megfogalmazás. Így aztán a 49-es, meg még két másik módosító, amelyet a többi frakció beterjesztett, javítaná ezt a megfogalmazást, hangsúlyozva azt, hogy az instabilitás Iránnal és az egyes szomszédos országokkal kapcsolatban az egész térség instabilitásáról van szó. Ez egy kicsit enyhébb megfogalmazás. Ám az az agresszív nyelvezet, amelyet a jelentés használ, tehát a, az Izraellel szembeni agresszivitása Iránnak mindenképpen aggodalomra ad okot, és ezt körültekintően erre reflektálnunk kell, de az Irán a szomszédos országokkal való kapcsolatokra is ki kell térnünk. A hármas pontban a számítástechnikai rendszerekről esik szó. Itt a hitelessége, jelentés hitelessége érdekében meg kellene említenünk, hogy mely a európai ö, újságírókat és mely sajtótermékek korrespondenseit utasítottak Iránból. A hitelesség kedvéért meg kéne ezeket nevezni. Aztán az Iránnal lefolytatott párbeszédek figyelembe véve, ki kellene ter- figyelembe kell vegyük a Genfi tárgyalásokat is, meg azokat a tárgyalásokat is, amelyek január 20-ára, 20 -a után Isztambulban kerülnek megrendezésre. Aztán nem szabad csak az atom kérdése szorítkoznunk, hanem az emberi jogokra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk, és más témák is több figyelmet érdemelnek Iránnal kapcsolatban. A regionális biztonság, politika, témaköré például komolyabb figyelmet érdemelne, és szélesebb körben kéne az általános helyzettel foglalkoznunk. Aztán a 20-as bekezdésben szerintem nem volna helyén való, ha nem tennénk különbséget azok között, akik az iráni vezetés részei, vagy illetve a, a hatóságok képviselői, akik izrael szemben fenyegető kijelentéseket tettek, például Ahmadinejad elnök, ám ők tehát nem jelentik a teljes iráni politikai elitet. Tehát itt differenciáltabban kellene fogalmaznunk, különbséget kell tennünk az Izrael elpusztításáról nyilatkozókat, különvéve a teljes politikai osztálytól. Hiszen valakivel kommunikálnunk kell azért. Azt hiszem, sürgősen ülést kéne szervezni az árnyék előadókkal, hogy olyan kompromisszumokat tudjunk kialakítani, amelyek megszavazhatóak lesznek. És a még további vitatott módosítók ügyét rendezni tudjuk. Ebben az árnyék előadók azt hiszem egyetértenek. értenek. onorevole. Köszönem, Muniz képviselőasszony. Lockbiller asszony kap szót, aki az Irán a fenntartott kapcsolatok delegációjának elnöke. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni az legutóbbi eszmecserére, Belder úr anyagának a korábbi tárgyalására itt az AFET szakbizottságnakban. Itt három alap irányvonalat jelöltünk ki, az demokratikus fejlődés és emberi jogok helyzete és a gazdasági helyzet, valamint az atom ügy és Irán szerepe a régióban. Ez a három nagy témacsoport, amely kapcsolatban tárgyszerű, komoly tárgyalásokat kell folytatnunk a Double Track Policy alapján, tehát egyrészt nyomást gyakorolva Iránra, hogy rendezze a problémákat, másrészt jeleznünk kell készségünket az Európai Unió részéről a nyitás felé. A legutóbbi ülés óta nem sikerült közelebb hozni a nézeteket és 298 módosító érkezett. Ez herkulesi munkát igényel, ezek rendezése, ám nem szabad polemikusan, felületesen kezelni ezeket a módosítókat, hiába vannak nagy számban, hanem tárgyszerűen kell kezelni ezeket a több, az EU más multilaterális testületekkel való kapcsolatrendszerét is figyelembe véve. Például az én frakcióm, a zöld frakció nagyon sok módosítót összekapcsolt már a szocialistákéval, nagyon fegyelmezett módon csökkentve tehát a módosítók számát. Az a nyolc kompromisszumos módosító, amely tegnap előtt került beterjesztésre, 34 módosítót ölelt fel, tehát meg kell ezeket még vizsgálnunk, és aztán ahogy látom, én látom a módosítókat, ezek majdnem mindegyike Irán regionális szerep péről szóló ö, módosítókra vonatkozóan, és több idő kell, és hát le kell üljünk egymással megtárgyalni ezeket. Igen, két oldalúan kell megállapodnunk az egyes pontokról, ám idő kell ahhoz, hogy az árnyék előadókkal egyeztetve ezt a jelentést valóban olyan minőségre hozzuk, amely alapján olyan alapot hoz létre, amely alapján az Európai Parlament további Iránok kapcsolatos politikája fölépíthető lesz. Köszönöm, Biller asszony, Péjon kap szót. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, kedves jelentéstevő, hogyha ennyi módosítás van, ez azt mutatja, hogy ez a téma nagyon is foglalkoztat bennünket. Az iráni kihívás az egy dolog, de Maria Muniz emlékeztetett arra, hogy ennek a régiónak milyen jelentős geostratégiai helye van, azután Irán helye a nemzetközi közösségben, is fontos, és szerintem itt nem vagyunk a helyzet magaslatán. Pontosítani kellene itt az álláspontot azért, hogy valóban szerepet játszunk, és hozzájáruljunk a helyzet enyhítéséhez. Jó szándékokkal van kit, kövezve a pokolhoz vezető út, mint mondjuk, és a végén aztán van egy olyan mondás is, hogy a jó szándék ellenére végül valami rosszat hozunk létre. Hogyha túl karcsú ez a jelentés, akkor lehet, hogy nem lesz elég erőnk, és nem lesz meg a szükséges egyhangú álláspont ahhoz, hogy ez a jelentés valóban politikailag erőteljes legyen, és kifejezze a parlament álláspontját, és azt meg is hallgatják. Én nem vagyok árnyékjelentéstevő, de tudják, hogy vannak jelentés, árnyékjelentéstevők, akikkel kompromisszumokat kötnek, és kialakul egy vélemény, nem lenne jó vélemény eltérést sel előállni, mert akkor nem tudnánk felépni megfelelően. Egyébként van még néhány problematikus módosítás, amit jeleztek is önnek. Először is itt mindenképpen a civilizációk ütközésének kérdését ki kell ezt venni a szövegből, mert az iráni fundamentalistáknak ez nagyon is olcsó ajándék lenne. A nyugat és Irán között, ami a kapcsolatokat illeti Irán közül nagyon sok olyan ország van, amely ezt az álláspontot nem támogatja, és hogyha ezt belevennénk, ezt az összeütközést, akkor nagy hibát követnénk el. Valahogy a módosító indítványokban ezt úgy fejezték ki, ami az ön szándékával ellentétes, erre oda kell figyelni. A másik, nem vagyok Irán történelmének szakértője, de az iráni polgári és katonai atomenergia felhasználás kérdése a rendszerhez kapcsolódik, mondja ez a szöveg, de nem szabad elfelejteni Irán történetét, Iránnak azt a szándékát, hogy visszaszerezze helyét a történelemben. Ez a rezsim vagy a későbbi rezsimek során is az említett kérdés napirenden lesz, lehet, hogy más módon, és éppen ezért ezt ebben a szellemben kell kezelni. Ami ezt az ügyet illeti, ez már régóta tart, és Ön egyébként a, az ön filozófiájában benne van a kettős megközelítés, a szankció és a tárgyalás párhuzamos gyakorlata, és ez a szöveg, még hogyha ön meg is erősíti ezt a megközelítést, mégiscsak itt a szövegben nincs egyensúly, és gondunk van az téren, hogy lássuk, hogy milyen módon lehet az iráni civil társadalmat és a polgár, politikai társadalmat alakítani, hogyan fog ez tovább fejlődni. Barack Obama kialakított egy politikát, és szerintem itt egyensúlyt kell teremteni, fenn kell tartani a lehetőségét arra, hogy Irán integrálódjon a nemzetközi közösségbe, ezt kívánjuk, és minimálisra kellene venni a szankciókat, és a szankció való utalást a nyelvezetben, úgyhogy ki kell egyensúlyozni a szöveget. Végül pedig a mi feladatunk az, bár támogatjuk ugye a szankciókat, de a mi feladatunk, hogy elemzést végezünk. Egyébként az iráni delegáció elnök erre az előbb emlékeztetett. Egy kicsit árnyaltabb elemzésre van szükség, pontosabbra, és az iráni társadalom mostani realitásait kell kiemelni. Itt nem lehet csak egy bekezdéssel élni a forradalmi gárdára utalva, de ugyanakkor lehetővé kell tenni, hogy jobban megértsük, a szankcióknak milyen hatása van politikailag, mennyire hatékonyak ezek a szankciók, és milyen hatásuk van az iráni életre és arra a politikai átmenetre, amit mindannyian kívánatosnak látunk. Akkor ez lehetővé tenni, hogy világosabbak legyünk a fogalmazásban az iráni társadalmat illetően, és a mi óhajainkat illetően. Ennyit szerettem volna mondani. A szocialista frakcióval több tucat módosítást adtunk be. Az előbb meghallgattam a módosítások listáját, vagyis amit ön megtartott, de ez nem a megfelelő módja annak, hogy konszenzust találjunk itt egymás között. Beller úr, én az ön összes aggodalmát Osztom, ön hatékony akar lenni, felelős, keressük a konszenzust, de azért ez azt jelenti, hogy még felelősebbnek kell lennünk. Köszönöm. Köszönöm, Pajon úr. Gáler úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönet Belder úrnak a kompromisszumos módosító kialakítása, amelyeket eddig bemutatott, és a magyarázatáért, amelyeket ezekhez fűzött. Én is azt a felfogást követem, hogy először is tartsunk egy találkozót az árnyék előadókkal, és ebben a körben azt hiszem egy közös, széles álláspontot tudunk kialakítani, amely alapján Európa, az Európai Parlament Iránnal szemben ki tudja alakítani álláspontját. Politikai szempontból fontos ez nem csak a parlament szempontjából, hanem az egész nemzetközi közösség szempontjából, meg az Európai Unió szempontjából különösen, hogy egy széles alapú közös álláspontot tudjunk elfogadni ez rezsimmel kapcsolatban. A, a, a rendszer jellegét illetően azt hiszem, hogy egy egységes álláspontot foglalunk el. A nagy különbségek nincsenek a frakciók között ebben a tekintetben. Ilyen alapon tehát, ugye az emberi jogokkal kapcsolatban, az emberi jogok helyzetének leírásával kapcsolatban sincs nagy különbség, azt hiszem. Itt is konszenzustra tudunk jutni majd. Ami pedig a részleteket illeti, tekintettel azon intézkedésekre, amelyeket meg kellene lépnünk az iráni civil társadalom védelme érdekében, illetve segítve az ő harcukat a több demokráciáért, több emberi jogért kell támogassuk. Úgyhogy ezek alapján szerintem potenciálisan erős kompromisszumokat lehet majd kialakítani. Ami pedig az atomkérdés ügyét illeti, szerencsére itt is egységes álláspontokat érzékelek. E-, Európa és Amerika a szankciós lehetőség kilakításában tovább kellene lépjen. A mi frakciónk álláspontja ezzel teljesen világ, kapcsolatban teljesen világos, miszerint Irántól meg kell követeljük, hogy teljesen átláthatóvá tegye atomprogramját a NAU előtt is, és azzal teljes, a nau teljes együttműködésben ezt a témát, és egy konszenzus képes szövegbe kellene önteni, szerintem ez sem lesz lehetetlen, ahogy a korábbi állásfoglásoknál is sikerrel jártunk ebben. Ami Irán szerepét illeti, a regionális szerepét illeti, itt megállapíthatjuk, hogy itt nüanszbeli különbségek fennállnak ugyan az Európai Parlamentben, ám a néppárt és a nép a jelentéstevő is azt, a meggond, azt az elgondolást követi, hogy Irán fenyegeti a térséget, és nem csak Izraelre vonatkozóan jelent fenyegetést Irán, hanem a többi szomszédos országra is. Ennek ellenére persze a párbeszédet folytatnunk kell Iránnal, és tehát nem, úgy csökkentenünk kell a párbeszéd fontosságát, hanem meg kell ragadnunk minden lehetőséget arra, hogy elmélyítsük a párbeszédet, és világosá tegyük azt a hatalmon levőkkel meg, hogy mi az, amit elfogadunk, és mi az, ami elfogadhatatlan. Ami pedig egy konkrét pontot illeti Törökország szerepét, nevezetesen itt én Törökországot nem, nem vádolom azzal, hogy, hogy titkos szándékai volnának Iránnal, kap, Iránnal való kapcsolatrendszerében ám és Törökországok kapcsolatban kell maradnunk, párbeszédet kell folytatnunk Irán szerepét illetően is. Szerintem Törökország nagyon konstruktív szerepet tölthet be ebben a tekintetben, tehát a negatív, ö, gyanakvó ö, tételeket Törökországgal szemben én nem osztom. A jelentésben meg kell ragadjuk azokat a pontokat, ahol közös érdekek rajzolódnak ki. Például Brock képviselő módosítója ilyen, miszerint Irán a jövőben részt vehet Afganisztán jövőjének konstruktív alakításában, aztán a kábítószerek kereskedelem elleni fellépésben is közös érdekeink vannak Iránnal, és itt konstruktív szerepet játszhat ez az ország, és együtt tudunk működni vele. Ezeket az aspektusokat tehát világosan ki kell domborítanunk. Egészében véve a jelentéstevővel közösen azt hiszem, egy jó jelentést tudunk létrehozni. A jelenleg előttünk levő szöveg ehhez jó alapot kínál, és az árnyék előadókkal való találkozó után szerintem dűlőre tudunk majd jutni. Köszönöm, Gáler úr. Sárki képviselő következik. Uh, köszönöm. Elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek és a kollégáknak a munkát, nagyon sok mindent hallottam, és ezt mindenképpen meg kell osztani, ezeket a véleményeket. Néhány pontosítást szeretnék kérni, mert bár a jelentéstevő az én anyanyelvemen beszél, és nagyon gyorsan próbáltam jegyzetelni, de mégse tudtam mindent megérteni. Amikor a kompromisszumos módosításokról szólt az előadó akkor azt mondta, hogy amikor nagyon sok hasonló módosítást adtak le, abban az esetben nem sikerült kompromisszumot létrehozni. De én úgy gondolom, hogy néhány frakció ugyanazt a módosítást adta le. Ez azt mutatja, hogy osztják a, az azonos véleményt vallanak, és ez mindenképpen kompromisszum alapja kell, hogy legyen a másik néhány esetről beszélünk-e konkrétan, vagy pedig csak néhány fontosabb gondra összpontosítunk általánosságban, például egyéni ügyeket, eseteket, megemlítünk-e például a halálbüntetés, amelyet kiszabtak egyes esetekben az előző jelentésekben mindig ez volt a fő kérdés, hogy beleveszünk-e egyéni eseteket, vagy nem. Kérdezem a az előadó véleményét erről. Ahhoz, hogy konstruktívak legyünk, szerintem mindannyian ezt szeretnénk tenni, az Iránnak kapcsolatos retorika rendkívül fontos, ezt szeretném kiemelni, és célunk az, hogy a lehető legtényszerűbben tükrözzük az Európai Parlament álláspontját. Sok kollega beszélt Törökországról, az előadó is szólt arról, hogy itt véleménykülönbség van. Kérem a kollégákat, hogy ne vegyenek bele egy általános vélemény Törökországról, hanem inkább azt emeljék ki, hogy hogy lehet hatékony Törökország Irán viszonylatában, általánosságban. Ami a nyelvezetet illeti, ezt világosabbá kell tenni, hogyha lesz az árnyék jelentéstevőkkel ülés, akkor ezt majd pontosítjuk. Egy általános megjegyzésem van, legyen ez konkrét, amikor az iráni lakosságról, és az iráni kormányról beszélünk, a kettő között tegyünk különbséget. Támogatást szeretnénk szerezni, és támogatni akarjuk az iráni népet a demokráciáért, emberi jogokért folytatott harcban, és mi szeretnénk, hogy azt is hogy kijelenteni, hogy a rezsim vezetői nem tartják tiszteletben az emberi jogokat felelősségvállalás, összpontosítsunk az EU saját felelősségére. Szó volt arról, hogy néhány tagállam iráni menekülteket fogad. Örülök annak, hogy az előadó támogatja legalábbis első ránézésre ezt a módosítást. Szeretném megkérdezni még az előadótól, hogy van-e lehetőség arra, hogy szankciókat foglalatosítsanak magán, vagyis egyének ellen, akik a rezsim vezetői, és akik az üldözésekért felelősek. Öt szeretnék felvilágosítást kapni ezekre a kérdésekre, és várom, hogy konstruktívabb és átfogóbb jelentést alakítsunk ki a kollégákkal együtt, hiszen ez rendkívül fontos kérdés, és együtt kell tudnunk dolgozni rajta. Köszönöm. Grazie, Köszönöm, Sárke képviselőasszony. Lőzink képviselő kap Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Belder úr. Nem akarok részletekbe bocsátkozni, ami az egyes módosító indítványokat illeti, hanem inkább a frakcióm alap irányvonalát szeretném bemutatni. Már a legutóbbi eszmecsora során kifejtettem, és most itt valóban a nehéz gazdasági, politikai helyzetre, és az emberi jogi helyzetre utalnék, amit semmiképpen nem szeretnék tagadni, de tisztázni szeretném, hogy frakcióm és jó magam erőteljes kritikával illetjük ezt a jelentést, és nem tudjuk ezt elfogadni alapvetően egy olyan stratégia mellett törünk láncset, ami egy stratégiai és politika változást jelent az EU és USA részéről Iránnal szemben, azzal a célral, hogy áttörjük az ország elszigetelését és a szankciós politikát beszüntessük. Azt hiszem, hogy a szankciós politika a valóban nem az, ami az emberjogi helyzetet és az emberek helyzetét Iránban javítani tudja. Az atomprogrammal kapcsolatos tárgyalást és a nukleáris fegyvermentes övezettel kapcsolatos tárgyalást kelet, közép és kelet közel-keleten szeretnénk újra felvenni, folytatni. Ezen kívül a politikai párbeszéd újrafeltétel is fontos, hogy kizárólag békés és diplomáciai megoldást találjunk az iráni atomprogram kérdésében. Még egyszer ismételném, hogy a szankciók erősítése bizonyosan nem járul hozzá a helyzet enyhüléséhez, éppen ellenkezőleg az a szankciók állandó erősítése és kiterjesztése a helyzet romlásához vezet, és az iraki politikával kapcsolatban is ezt a tapasztalatot gyűjtöttük. És mindez végül ahhoz vezethet, hogy katonai ö, intervenciót készítsünk elő. Emlékeztetnék arra, hogy az ENSZ határozat elfogadása a ö, ENSZ kárta 41-es cikkének korlátozása alatt történt, mely szerint a katonai ö, intervenció kizárandó. Még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy Irán mostanáig nem ütközött az atomsorompó egyezménybe. Az a helyzet, hogy a kiegészítő protokollt Irán még nem ratifikálta, mint ahogy más országok sem tették ezt még meg. Sok módosító indítvány olyan az, indítványt azt jellemez, hogy erősítsük ezt az elszigetélési politikát Iránnal szemben, és ezeket mi nem tudjuk támogatni. Köszönöm. Elnök, köszönöm Lőzing asszony, Tennok úr kap szót. Uh, köszönöm, elnök úr. Gratulálok kedves kollégámnak, Bastian Beldernek. Az ICR frakció osztja a fő megközelítését ehhez a brutális és veszélyes rendszerhez. A kompromisszumos módosítókat még nem tudtam mindegyiket elolvasni, de én is örülnék egy árnyékelőadói ülésnek, találkozónak. A frakcióm részéről én leszek az árnyékelőadó. Jól látszónak a véleménykülönbségek, nem csak a parlamenten belül, de a nemzetközi közösségen belül is a a békések meg a harciasabb hangok között. Obama ugye jóindulatú, de feltétlenül katasztrofális próbálkozása, a baráti kéz nyújtása ennek a rezsimnek jól mutatja azt, hogy a, a békülékeny hang nem megfelelő. Abszolút abszurdnak tartom azt a gondotot, amit egy GUE képviselő javasolt, hogy ne legyen semmiféle frak, ö, ö, szankció, és a, a, ö, a megbékélés kedvezmények módszertanával, eszközével éljünk Iránnal szemben. Fontosak a, a a szankciók. Mi értelme az atomsorompó egyezménynek, ha nem tartjuk be? A Hezbollah támogatja az ország a nemzetközi terrorizmust, az ENSZ éppen most ítélte el a Hezbollah-t, miszerint Hariri miniszterelnök, libanoni miniszterelnök meggyilkolása mögött ez a szervezet áll. Hát ha még ha az ENSZ is keményen lép fel a Hezbollah meg barátján, akkor, akkor hogyan lehetne békülékenyebbek lenni még az ENSZ-nél is. Ahmedinejaddal kapcsolatban is Hát elég abszurd dolog az, hogy különbséget teszünk az elnök, az iráni elnök meg a kormány között. Hát ő, Ahmadinejad lehet, hogy nem a legfőbb vallási vezető, de ő a kormányfő, meg az államfő. Úgyhogy bármiféle differenciálás a rezsim meg a kormány között lehetetlenség nem személyes minőségben nyilatkozik ő, hanem a kormánya és az irán vezetés nevében. A Wikileaksből is kiderült már az, hogy egyes moderált arab országok is félnek a térségben ettől a rezsimtől, attól tartanak, hogy egy nukleáris versenyt, atomfegyver versenyt indít el a térségben, amely a katasztrofális volna a globális biztonság szempontjából. És persze Törökországot is be kéne kapcsolnunk, mint, mint egy hasznos közvetítőt, ám az abszolút sajnálatos, hogy az ENSZ-ben a, török, a törökök a BT-ben a szankciók ellen szavaztak. Ez abszolút ellenem mond a, a nemzetközi közösség szándékainak, mert kell magyarázni Törökország miért lépett itt. Hogy formálisan meg kell szerveznünk egy árnyékelődői találkozót, és ott kell tovább vigyük a jelentés javítását. Köszönöm, Tannok úr. Szalafranka úr következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Belder úrnak a munkájáért, és megismételni, ahogy Gáller úr is megtette. A frakcióm árnyék jelentés tevője, hogy mi a hozzáállásunk ehhez a jelentéshez. Talán mindig nem lehet eh, diplomáciai nyelven beszélni ilyen helyzet eh, láttán, mint ami Iránban van, de tiszta fejjel kell elemezni a helyzetet. 301 módosító indítvány érkezett a jelentéshez. Nagyon sok módosítást adtak be a zöldek és a szocialisták, melyek nem tükrözik a többséget itt körünkben. Hogyha az összes módosítást megnézzük, akkor látjuk, hogy ezek közül néhánynak az a célja, hogy olyan szövegünk legyen, amely diplomatikusabb, nyelvezető, egy kevéssé elfogadható helyzettel szemben, viszont más módosítások nagy többséget képesek majd szerezni, mert a rezsim legkeményebb lépéseire összpontosítanak, például a, az emberi jogok megsértésére beszélünk arról, hogy törőjék a halálbüntetést, azután a nukleáris energia felhasználása, az újságírók üldözése, lépések az egyetemi tanárok, a tanárok ellen. Szerintem azokra a módosításokra kellene szorítkozni, amelyek többséget élveznek. Arra kérem a előadót, hogy konszenzust teremtsen, hiszen igen kényes kérdésről van szó. Ez a nemzetközi politika legfeketébb pontjait, oldalait testesíti meg. De azért is felhívást intézek, hogy az árnyék jelentéstevők együttműködjenek. Ez mindenképpen hasznos ajánlás. És eh, eltitkolnánk eh, vagy nem folytatnánk le az igazi vitát, hogyha csak arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy több mint 300 módosítás érkezett. Különböző állásmódot képviselnek ezek különböző frakcióktól, ez mindenképpen legitim, de nem szabad elfelejteni ennek a jelentésnek az általános irányvonalát. És szerintem az előadó álláspontját kellene kialakítani. Mauro úr zárja vitát. Köszönöm elnök úr, két megjegyzésem van. Köszönetet szeretnék mondani Beldel kollégának a végzett munkáért. Nos, hivatkozással, különösen arra a szándékra, a jól megértett szándékra, hogy legyen egy találkozó az árnyékjelentéstevők részvételével. Nos, erre vonatkozóan tenném ezt a megjegyzést, ezen ülésre vonatkozóan is. Az egyik megjegyzésem általános jellegű, abban az értelemben, hogy ennek a jelentésnek a középpontjában nem az emberi jogok állnak, hanem az Európai Unió megközelítése Iránnal szemben. Azt hiszem, hogy az értékelések egy részét éppen annak kell szentelni, hogy noha csak összegező jelleggel, visszatekintő jelleggel foglalkozzunk azokkal a szerepekkel, amelyek amelyekkel egyes európai országok éltek, 79-től kezdődően Khomeini ajatollah visszatérését követően, amikor is az Európai Unió a fő képviselő nyilatkozataiban kifejezte az álláspontunkat Iránnal kapcsolatban, tehát itt a nagyon nagy különbség van annak a szerepnek a fontosságával, amivel egyes európai országok rendelkeztek, és másrészt azzal a tendenciával, hogy most el akarunk rejtőzni, és nem akarjuk megítélni a tényeket. Melyek is azok a tények, amelyeket meg kell ítélnünk? Azt hiszem, hogy egyszerű kérdéseket kell feltennünk, hivatkozással arra, ami most az iráni rezsim, tehát anélkül, hogy az iráni társadalmat elkívánnak szigetelni, vagy akár az iráni államot sem kivennénk elszigetelni, mégis egyes kérdéseket figyelembe kell vennünk. Irán a destabilizációért felelős, a közeli országokat illetően, például Irakot illetően, felelős Libanon destabilizációjára irányuló kísérletért is, hegemóniás törekvései vannak egyes öbölbeli országokkal szemben, és az erős feszültségeket kelt, például Szaúd-Arábiával szemben, ezek kérdések, amelyekre válaszokat kell találnunk, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor nem mondtunk semmit. És ez nem egy olyan válasz, amelyen keresztül nekünk van egy előítéletünk, és elkívánjuk szigetelni az iráni kormányt, hanem megpróbáljuk leleplezni az iráni kormány egyes projektjeit, terveit, hiszen ők saját ideológiájuk révén kerültek elszigetelt helyzetbe, nem pedig az Európai Unió álláspontja révén. Azt hiszem, hogy egyszerű kérdéseket kell feltennünk, és ezekre válaszokat kell találnunk, bizonyosan összetett ö, tényállásokkal kapcsolatban is, ebben egyetértek Pejon úrral, hogy nem kell egyszerűsítő megközelítést alkalmazni, de válaszokat kell találni a kérdésekre. Hiszen különben egy jelentéktelen szöveget fogadunk el, egyes nagyköveteket vagy nagykövetségeket ezzel kielégítünk, de ez nem lesz következetes az a szöveg, és nem tud megfelelő irányultságot adni az európai politikának. Elnök, köszönöm Mauro úr. Időközben még szólásra jelentkezett Vidal Quadras és Omer Rajtán képviselők is, akik felszólalhatnak. Vidal Quadras úr kap először. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a más felszólók is elmondták, és különösen Franka úr, úgy vélem, hogy az Európai Unió álláspontja az iráni rezsimmel szemben külpolitikánk egyik legkényesebb témaköre. Itt a reputációnkról van szó, nagyon fontos tehát, hogy következetesek maradjunk elveinkhez. Támogatnunk kell a Beldár jelentést, amely kiváló kiinduló pont ahhoz, hogy az Európai Parlament álláspontját meghatározzuk. És ezt a jelentést a közelmúltbeli események kontextusában kell elhelyeznünk néhány nappal ezelőtt Nasrin Szolodrák asszony, aki egy ügyvéd, aki az emberi jogokat és a politikai foglyokat védi Iránban, két kisgyermek anyja. Nos, őt 11 évi fogvatartásra ítélték, csak azért, mert a munkáját végezte. Rögtön uh, szilveszter előtt Mizrael asszonyt elítélték és felakasztották. Az egyetlen vád vele szemben az volt, hogy van egy fia, aki menekült táborban van, el Nasrafban, Irakban, és ezek a dolgok elfogadhatatlanok, elnök úr. A parlamentünk elfogadhatott egy nyilatkozatot, amelyet több mint 400 képviselő írt, el, írt alá az Azrafi menekült táborokkal kapcsolatban, mégpedig október 25-én. Ebben az állásfoglalásban a parlament emlékeztetett arra, hogy ezen menekült táborban élők hozzátartozóit az iráni rezsim halára ítélte, csupán azért, mert meglátogatták családtagjaikat ebben a táborban. Most Szalemit már elítélték, és meghalt. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a parlament kifejezze a véleményét, de akkor mire szolgált ez az írásbeli nyilatkozat a parlament részéről? Semmire úgy tűnik azt látjuk, hogy ártatlanokat végeznek ki. Irán szörnyű tetteket követel, az Európai Unió pedig nem reagál megfelelő határozottsággal politikai szinten. Nos, elnök úr, egy felhívással élnék, mégpedig a következővel. Szeretném, hogyha a bizottságunk egy felhívást intézne a főképviselő asszonyhoz, hogy hallgassa meg a parlament hangját, és nyilvánosan fejtse ki véleményét ezekkel az elfogadhatatlan tettekkel kapcsolatosan az iráni rezsim részéről. Mégpedig a legutóbbi események fényében a főképviselőasszonynak el kellene ítélnie a támadásokat az Azraf-i táborok lakóinak családtagjaival szemben az iráni rendszer részéről. Reuten képviselő következik, mondja az elnök. Ik, eh, meld mij, omdat eh, we net Elnök úr, köszönöm. Azért kértem szót, mert eh, Irán és Törökország közti kapcsolatokra terelődött a szó. Kérdésem van, vizsgálják meg a Törökországgal kapcsolatos jelentésemet, és vegyék át azokat a megfogalmazásokat, amelyek az előbbi jelentésben voltak. Elnök úr, azt látjuk ebben a jelentésben, hogy Törökországban több, Törökországnak több mint aktív szerepe van a nemzetközi politikában. regionális szereplőként, és azt is tapasztaljuk, hogy a főképviselőnek el kell gondolkodnia Törökország szerepén a régióban, értékelni kell ezt a szerepet, és oda kell figyelni arra is, hogy koordináció legyen. 39-es pont. Ott azt mondjuk, hogy Törökország segíthet abban is, hogy elkerüljük azt, hogy Irán a nukleáris, vagyis atomfegyver birtokába jusson. És hogy azt is sajnáljuk, hogy a Szenszben Törökország másképpen szavazott, ez egy másik elem, és az utolsó elem az lehetne, hogy arra kérjük Törökországot, munkálkodjon a demokratizálódási folyamaton Iránban és az emberi jogok megteremtésén. Elnök úr, nagyon remélem, hogy sikerül kimondani valóban azt, amit szeretnénk elmondani. Köszönöm, Omer Rajtan asszony. Azt hiszem, hogy Belder képviselő úr, hogyha kíván, ja, kommentálhatja számos felszólalást, amelyek elhangzottak, mielőtt lezennénk a vitát a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, kollégák! Ezt a vitát még el kell gondolkodnunk, hogy miben tudunk egyetérteni, és Pejon úr bizonyosan Pejon úrnak biztosan megvan a saját álláspontja, de nincs feltétlenül igaza, hiszen különböző tanulmányokat tettek közzé, az öbből övezetről, és azt hiszem, hogy amit mondott, arról még vitáznunk kell. A titkárságnak szeretnék javasolni egy időpontot ezen a héten, hogy egy ülést tudjunk tartani. Konstruktív javaslatokat hallottam, például a törökországi jelentéstevőtől, ezeket köszönöm, ezeken el fogok, el fogok gondolkodni. Kollégák, köszönöm a hozzájárulásukat és azt is, hogy megerősítették, hogy ki tudunk alakítani egy szilárd alapokon nyugvó jelentést. Gyakran azonban mindenképpen problémák merülnek fel egy ilyen jelentéssel kapcsolatban, illetve szavazást kell, előzetes szavazást kell tartani, de mi, mielőtt ez megtörténne, az árnyék jelentéstevőkkel összekívánok ülni, hogy vitázzunk de mindenképpen az a végső cél, hogy erős hangon szóljunk, hiszen mi nem csupán egy diplomáciai testület vagyunk, az Európai Parlament. Elnök nagyon jó, Belder úr. Nos, ezen a ponton már csak annyi maradt hátra, hogy az ütemterről szót ejtsünk. Február 1-én lenne az AFED-ben a jelentés elfogadása, és a plenárison pedig a tervek szerint a március első ülés héten fogunk szavazni 2011-ben. Most meg kell szakítanom, fel kell függesztenem ülésünk munkáját, 11-kor kezdjük újra. Az Izlanddal kapcsolatos munkaérkez, munkaértekezlettel, ahol is Fiorello Provera úr fog elnökölni. Köszönöm, és viszontlátásra! colleghi. Tisztelt kollégák! A ma délelőtti ülésünk lezárásához közeledünk. Megnyitom a munka értekezletet Izland és az EU kihívások és kilátások címmel, rendkívül érdekes téma. És üdvözlöm azt, hogy Izland egyre inkább jelen van szakbizottságunk tevékenységeiben, amely szakbizottság teljes mértékben támogatja mind a tényleges tagjelölt országok erőfeszítéseit, mind pedig a lehetséges tagjelölt országokét. A mai munkaértekezlet egy sor esemény közé illeszkedik szakbizottságunk részéről, ezen északi ország vonatkozásában, amely tagjelölt ország, a mai szakértőink bemutatói, valamint a vita, amely ezen bemutatókat követi, hasznos hozzájárulás ahhoz az állásfoglaláshoz, amelynek Krisztián Préda a jelentéstevője. Egy hivatalos delegációt kívánunk kiküldeni Izlandra az év vége felé, év végéig, hogy a kormányal és a civil társadalommal vitát folytathassunk az aktuális kérdésekről, amelyek az ország EU csatlakozásához kapcsolódnak hogy elmélyítsük ismereteinket ezzel a témával kapcsolatban, és fórumot, jó párbeszédet tudjunk kialakítani. Ezért alakítottuk ki ezt a munkaértekezet a szakértőkkel, akiket bemutatnék. Baldur Torralson, politikatudományi professzor, Jean Moni, tanszik a, Re- a Egyetemen. Izland EU csatlakozásával foglalkozik, Elnézésüket kérem, hogyha esetleg a vezetékneveiket nem helyesen ejteném ki. David Kerry, az OECD gazdasági részlet, részlegéről, aki a gazdasági és pénzügyi kérdésekről fog szót ejteni, Alison Bayliss, vendégprofesszor az Izlandi Egyetemen, és a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutatási Intézet igazgatója, aki a biztonsági vetületekről fog beszélni Izland csatlakozási folyamatában. Aztán Alejandra Kreszken-Grange, aki az Európai Bizottság bővítési főigazgatóságának igazgatója, Nikolás Hannigan, aki az Európai Uniónál az izlandi delegáció vezetője. Végezetül Graham Evry, aki az Európai European Policy Center tanácsadója, és ő a kulcs kérdésekről fog szó, tehát is ezt követően egy vita kerül sor az Európai Parlament képviselőivel. Rögtön át is adnám tehát a szót Baldur Torhalson úrnak tessék. Uh, chair uh, and other distinguished uh, participants. Uh, tisztelt elnök úr, tiszt, tisztelt uh, résztvevők. Először is nagyon köszönöm, hogy részt vehetek ezen a szemináriumon. Izlandon, az egyetemen az egyik fontos feladatom az, hogy elmagyarázzam a diákjaimnak és a nagyközönségnek az európai integráció kérdését. Egyébként ez az én kedvenc témát. Hét fő témám van, hét részre osztom a hozzászólásomat, majd pedig válaszolok arra a kérdésre, hogy mi van szükség arra, hogy Izlandon igen szavazat szülessen. A gazdasági válság az izlandi króna összeomlásával kezdődött 2008 márciusában, és ez stimulálta az izlandi vitát. Ez befolyásolta az ország kül- és belpolitikáját, beleértve azt, hogy nem voltak lelkesek a nem volt mindenki lelkes az EU tagságot illetően, viszont a tagság melletti, mellettiek fölvetették az EU hoz való csatlakozást, és 2009. áprilisában ez vált a fő választási kérdésé. A szociáldemokraták annyira messzire mentek, hogy az EU csatlakozást előfeltételként szabták meg ahhoz, hogy a koalíciós kormányt fenntartsák az függetlenségi, konzervatív függetlenségi párttal együtt a bank válság után, és azután új többségi kormányt kívántak alakítani a baloldali zöld alatt a tavaszi választások után. A szociáldemokraták az EU csatlakozási kérelem mellett voltak és vannak, folytatják ezt a mozgalmat, és megmagyarázták, hogy ez gazdasági előnyhöz vezet, valamint azt is, hogy Izland jövője az európai projekt függvénye. Majd pedig egyébként a múltban sikerült elérniük, hogy Izland az EFTA-hoz és az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozzon. Második rész, a többi párt nem követte a szociáldemokratákat az Európa melletti megközelítésében a zöld mozgalom továbbra is kitart és ellenzi az EU tagságot a függetlenségi párt még mindig ellenzi a tagságot, bár megosztottak a kérdést illetően. Az európai politikája a haladó pártnak, amely középen elhelyezkedő agrárpárt, nagyon is vitatott. A múlt évben megváltoztatták politikájukat, és most hivatalosan támogatják az EU tagságot, de vannak feltételeik. Egyébként a parlamenti képviselők kétharmada szintén a csatlakozás ellen szavazott. Egyébként a állampolgári mozgalom parlamenti képviselői szintén szkeptikusak az EU csatlakozást illetően. Harmadik része az előadásnak. A politikai vita Izlandon az Ice Save vita függvénye, ez a vita befolyásolja a politikai helyzetet, és ez nacionalista érzelmeket kevert fel, és beárnyékolta a különböző vitákat az EU csatlakozás előnyeiről. Az Európa melletti erőknek így nagyon nehéz hallatni a hangjukat és megértetni az ő álláspontjukat, mivel a légkör meglehetősen nacionalista, és általában az izlandiak úgy érzik, hogy cserbe hagyták őket a szomszédos országok, a Faröe szigetek kivéve, pedig azokban az időkben valóban nagy szükség lett volna támogatásra. Negyedik rész. az EU tagságot illetően a közvéleményt az ICE-SZÉV vita befolyásolja. 2009 elejétől fogva a szavazók többsége végül is ellenezte a tagságot a közvéleménykutatások során, viszont 12, az, azt megelőző 12 év során a közvéleménykutatások azt mutatták, hogy az emberek a csatlakozás mellett vannak. Ez a mozgalom a csúcspontot a gazdaság összeomlása előtt érte el. Ennek ellenére a szavazók többsége még mindig a, amellett van, hogy az EU-val való csatlakozási tárgyalásokat folytassák. A múlt évben a támogatás megmutatta, hogy nagy mértékben csökkent azok száma, akik azt mondják, hogy vissza kell vonni az EU csatlakozási kérelmet a vita így kiegyensúlyozottává vált. Ötödik rész. Az EU ellenes mozgalom akkor erősödött meg, amikor sikerült bázis teremtenie a vidéki és a partmenti területeken. A kampányt a hallgazdaságok és a gazdák, az ő egyesületeik, szervezeteik igen erőteljesen támogatják, és ők mindenképpen az EU csatlakozás ellen vannak itt ebben a mozgalomban kiemelkedő személyiségek népszavazást hívtak fel, és a nem mozgalomnak szintén nagy szerepe volt, arról beszélt, hogy az EU nyomást gyakorol Izlandra azért, hogy változtassa meg törvényeit, alakítsa az EU normáihoz már a csatlakozás ratifikálása előtt is. A kormánynak el kellett ismernie azt, hogy gondjai vannak, az ígéreteit illetően, amikor is azt mondta, hogy csak kismértékben fogják kiegészíteni az izlandi törvényeket. Az EU melletti mozgalom újra szervezte sorait, és létrehozott egy új egyesületet, aminek a neve erősebb Izland nemzet a nemzetek között. Itt a támogatás főleg a Reykjaviki térségből, származik a munkáltatói és munkavállalói szervezetek és a politikai pártok részéről, konzervatívok, szociáldemokraták és haladók. Hatodik rész, ami az üzleti közösséget illeti, és a munkavállalói szervezetek nem sokat beszélnek az EU kérdésről, pedig egy kezdeti kampányt indítottak az EU csatlakozásról. Ennek ellenére szeretnének visszatérni a vitába, és ennek az az oka, hogy a tagsággal kapcsolatos népszavazás időpontja közeledik. Meg kell említeni, hogy a halgazdaságok, vagyis a halászhajó tulajdonosok szövetsége meglehetősen nagy befolyással van, és ők ellenzik a csatlakozást, sőt, blokkolni kívánják az EU kérdéssel kapcsolatos szavazást. Ami pedig a médiát illeti, vannak a csatlakozás mellettiek és a csatlakozást ellenzőek. A vezető újság, Fred Tabladid, sokszor ír az európai ügyekről, és mindenképpen hirdeti a vezércikekben a tagság előnyeit. A másik oldalon van egy konzervatív újság, a Morgunbladid, amely igen erőteljes kampányt indított az EU tagság ellen. Ez az újság a halgazdaság tulajdonos mogulok kezében van. Az állami tömegtájékoztatási hatóságok a tévében és a rádióban kampányokat indítanak. Vannak itt kiegyensúlyozott értékelések az EU tagságot illetően, de többet is tehetnének azért, hogy tájékoztassák a nagy közönséget. Végül is egy kérdés, lesz-e igen szavazat. Ami a csatlakozási szerződést illeti, ezt a szavazók többségének el kell fogadnia, és ehhez eleget kell tenni különböző követelményeknek. Először is Izland halászati tevékenységének kielégítő folytatását kell biztosítani, valamint a saját vizeinek igazgatóságát a közös halászati politika keretében, másodszorban pedig az izlandi vidéki közösségeket kell védeni a kapon belül. Van egy másik pozitív tényező a csatlakozási szerződésben, ez egy stabilizációs megállapodás is magával hozna az Európai Központi Bankkal, és biztosítanák a króna stabilitását mindaddig, amíg Izland nem tesz eleget az euró övezethez való csatlakozás kritériumainak. Ilyen körülmények között az lenne jó, hogyha igen szavazat születne, és megfelelően kell érvelni az igen szavazat mellett. Vagyis Izlandnak teljes mértékben részt kellene vennie, Izland vagyis Izlandnak részt kellene vennie az EU-ban, hiszen ez stratégiai érdek, viszont vannak olyan pártok, amelyek ezt továbbra is ellenik, ellenzik. Közben számítunk arra, hogy az Európai Parlament átfogó támogatással segíteni fogja Izlandot ettéren. Köszönöm szépen. Grazie, signor. Köszönöm. Torhászon, nagyon világos volt a beszámolója. Most pedig Elizon Bales asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Előadásom, ami készülődik, azt elmondom, mindegy nagy megtiszteltetés ebben az épületben felszólalni, csak úgy, mint barátom Balder, én is háttérinformációt kínálok legfőképp, hisz Izland sajátságos helyzetet képvisel a biztonság szempontjából is, és a védelem szempontjából, és e jellegét érdemes áttekintenünk. A NATO, Izland a NATO alapító tagja, ám nincs fegyveres ereje. Gyakorlati okai vannak ennek. Egy ilyen elszigetelt szigeten, szárazföldi hadműveletekre nem sok esély van, és Izland biztonsága nagy részt a haditengerészeti és a légierő védelmétől függ, és egy egyharmad millió lakosabb bíró sziget számára nem nagyon érdemes, lehetséges légierőt vagy haditengerészetet fenntartani. Ugyanakkor Izland történelmi, politikai ö, okai vannak, és vannak mindennek, egy új államról van szó, hiszen függetlenségét 1944-ben nyerte csak el, és már akkor is a béke politikáját szerette volna folytatni Izland. Izland semleges kívánt lenni ám a hidegháború idején nagyon veszélyes stratégiai helyzetben találta magát az Atlanti óceán északi részén az ország, ezért döntött úgy, hogy a NATO-hoz csatlakozik. A NATO egyetlen a NATO csak egy módon tudta megvédeni Izlandot úgy, hogy az Egyesült Államok ö, ö, bázist hozott létre Keplavikon, és bázisként használta Izlandot a védelemért, védelem fejében egy nagy NATO radar is épült Keplavikban, az Egyesült Államok bázisán, és az Egyesült Államok hadserege működtette ezt a radar központot. Ám az Egyesült Államok egy oldalon visszavonta 2006-ban hadseregét Izlandról, ennek hatásáról majd szeretnék is szólni. Jelen pillanatban lát, meg kell vizsgáljuk, hogy mit jelentett mert Izland a védelem fogalmáról szóló értékelésében mindez a tapasztalat. Izlandot ugye mindig más védte, és a, a, Izlandban voltak olyan hangok is, amelyek a NATO és a nyugat ellen szóltak, különösen a szélső baloldalon. Nagyon, ugyanakkor nagyon hatékony partvédelme van Izland, Izlandnak, polgári védelmi erői is vannak, nagyon hatékonyak Ezeket azonban nem a védelem kategóriába sorolható erők, hanem inkább polgárvédelmi jelleggel bírnak ezek a csapatok. Ez annak nem sok problémája volt, nem volt belső, nincs nagy, nagy nem sok bűncselekmény történik, jó részt energia önellátó Izland, és a klímaváltozás e, korai szakaszának inkább csak a hasznát látja majd Izland, mint a kárát. Tehát nem sok belső problémával bír. Ugyanakkor az Egyesült Államok hadseregének visszavonálásakor Izlandnak azért el kell gondolkozni azon, hogyan biztosítja saját, bék, saját védelmét. Két oldalú megállapodásokat kötött Norvégiával, Dániával és több más állammal is ennek okán Izland, és a NATO hozzájárult ahhoz, hogy időről időre adhok gyakorlatokat végez a térségben, hogy ezzel is az Izland légvédelmét biztosítja, és erről e, erre kötelezettséget vállaljon. Az új Izland polgárvédelme is megerősödött, új partvédelmi hajókat vásároltunk, és a, a NATO radar központ kapcsán egy izlandi védelmi ügynökséget állítottak fel, amely Keplavikban működik, azonban ezt úgy jobb, mint baloldalról támadták, ezért az ügynökség megszűnt, és más ügynökségeknek adta át a radar működtetésének munkáját. Folyik még vita a végső megállapodásról, ám úgy tűnik, hogy az új belügyminisztérium veszi majd át a radar működtetését is, meg valószínűleg a partvédelmi egységek felügyeletét is. Érdekes intézkedés vagy kezdeményezés született az előző kormány égisze alatt, egy jobboldali és szociáldemokrata nagy koalíció kormánya volt ez, amely egy független felmérést kért volna Izlandra vonatkozóan. Ez 2009. márciusában publikálták ezt a jelentést, és ez volt az első alkalom, hogy egy széleskörű védelmi koncepció fogalmazódott meg. Nagyon jó szakértelem alapján írdott ez a jelentés, gazdasági, pénzügyi, biztonsági, környezetvédelmi biztonsági, számítástechnikai biztonsági vetületeket is megfogalmazott. Konkrét lépések nem születtek, ám a mostani kormány azt ígérte, hogy 2010 közepén hogy egy nemzeti biztonsági stratégiát épít fel, a biztonság előbb említett különféle vetületére is kiterjedően, a kockázat elemzésre alapozva. Az Európai Unió illetően a tárgyalások követhetőek ezen az ábrán, nagy gondok nem várhatóak. Izland csatlakozásával, a különös biztonságpolitika az volt csatlakozásával kapcsolatban. Izland úgy értelmezi helyzetét a világban, mint egy Európához tartozó nemzet és skandináv, sajátos skandináv értékeket képvisel, a leszerelés, a békemissziókban való részvétel jellemzi ezt, és bár nincs katonai, katonai ereje Izlandnak, békefenntartó akciókban részt vesz az Európai Unió keretében, civil szakértői gárdával, melyet a külügyminisztérium szervez. Izland világossá szeretné tenni, hogy az Európai Uniót, mint nem katonai állam, hadsereggel nem bíró állam csatlakozik, és a jövőben sem tervezzi hadsereg felállítását. Ami a stratégiai szerepét illeti az európai tagságnak és annak Izland értékelését, és éppen a védelem és biztonság sajátságos értelmezése, izlandi értelmezése miatt csak, izlandiak csaknak a kisebbsége látja be, hogy az Európai Unió stratégiai partner és stratégiai védelmet is tud adni Izlandnak, és egy stratégiai gazdasági védelmet jelent ez jó részt, és egyfajta gazdasági fegyelmet is jelenthet. Azok, akik az Európai Uniós tagság mellett vannak, azok számára az Európai Unió egy stratégiai ernyővédelme a nato túli védelme, amely nem mond ellent a NATO-nak, Nos, számukra ez, az, ez a legkomolyabb érv a csatlakozás mellett. Az EU szempontjából viszont Izland nem egy nagy stratégiai elem, nem is jelent nagy terhet, nem lehet összevetni a nyugati Balkán dínbővítéssel ilyen szempontból. Ám van egy nagyon komoly érdeklődése számot tartó eleme az csatlakozásnak, ez pedig az északi sarkör megnyitása az EU számára, ahol komoly szereplőként szeretne fellépni az EU, különösen a klímaváltozás elleni harcban és a gazdaság összefüggésében. E tekintetben Izland szerepe az északi sarkörrel kapcsolatban nagyon nagy súlyú az EU szempontjából. Izland én értelemben nagyon komoly pozitív szerepet vállalhat az EU-ban. Izlandnak kiváló kapcsolatai vannak szomszédaival, nagyra értékeli a skandináv együttműködést, ám különösen közel áll Grönlandhoz és a Feröer szigetekhez, amelyekkel különleges együttműködési hálózatot tart fenn. Ugyanakkor Oroszországgal nagyon lazák a kapcsolatai, és ezeket, ezek az orosz berepülések nem rontották komolyan meg ezt a kapcsolatot, és végül Izland északi sarkori politikája nagyban egybenesik, egybeesik az Európai Unió vonatkozó szakpolitikájával. Izland támogatja az Európai Unió azon törekvését, hogy erőteljesebb szerepet játszon az északi sarkori tanácsban. Az EU és Izland már most is együttműködnek e tekintetben, és ezt tovább tudják folytatni, akár EU tagság nélkül is, ám arra is felhívnám a figyelmet, hogy éppen az északi sarkori tényező miatt, még akkor is, ha Izland védelmi és biztonsági ö, fogalma vagy ö, ügyei nem kapcsolódtak a múltban az Európai Unióhoz, ez dinamikus, pozitív módon megtörténhet, a, ha a világban a biztonság értékelése, értelmezése megváltozik, és a stratégiai tevékenységek új arénái megnyílnak az együttműködés előtt. Köszönöm a figyelmüket! Grazie, molte grazie. A questo punto la Köszönöm szépen. David Kerry kap szót. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok önöknek gazdasági és pénzügyi szempontokról Izland EU csatlakozása kapcsán. Három kérdésre összpontosítanék. Először is az EU csatlakozás, ami az eurótérséghez való csatlakozáshoz vezetne. Másodszor két fő kérdés a tárgyalások során a közös halászati politika és a közös agrárpolitika, majd pedig a biztonsági és növekedési csomagterv. Az, az hogy Izland csatlakozni kívánt az EU-hoz, ennek az eredete az, hogy az eurótérséghez kívánt Izland csatlakozni. A, az Európai Központi Bank LOLR eszközeihez, vagyis az utolsó kölcsönfelvételi lehetőségeihez eh, szeretett volna Izland eh, hozzáférni. Azért voltak problémái Izlandnak, mert eh, úgy tűnt, hogy fizetésképtelen, és a nem lakossági finanszírozás nagyon nehézé vált, majd pedig 2006. október végén alakult ki a legnehezebb helyzet ebből a szempontból az izlandi bankok számára. Volt egy pozitív helyzet, a helyi valuta leértékelése itt szerepet játszott, és látjuk, hogy itt az agregát kereslet erősen csökkent, és az export része a GDP-be viszont növekedett. Itt pedig látjuk a vesztességeket és a versenyképességet még a virágzó évek alatt szemben az utolsó leértékeléssel. Annak ellenére, hogy az euróhoz való csatlakozás vagyis az, hogyha az eurotérség tagja lett volna már Izland, ez nem befolyásolta volna nagymértékben a pénzügyi válságot, ennek ellenére mégiscsak nagy elő lenne Izland számára, hogyha az eurotérség tagja lenne. Hogyha ezt megtenné, akkor a kereskedelmet tudná fokozni, főként az eurotérség tagjaival, valamint a kamatlábakat is lehetne csökkenteni Izlandban, így a valutával kapcsolatos kockázat és csökkenne, és az infláció is, valamint nagyobb mértékben lehetne befektetve, befektetni a munkatermelékenységébe is. Izland nem optimális ország mégsem az eurótérség számára. Ezen a táblázaton látjuk a korrelációs együtthatókat Izland esetében és a kiválasztott országokkal való összehasonlítás esetében 97 és 2007 között a különböző ütközések Izland és a kiválasztott országok között a korrelációs együttható mértékében, a másik táblázaton pedig látjuk a korrelációt egyéb országokkal összevetve az euró térségben. A svéd koronához igazították az izlandi pénzt. Látjuk, hogy kevésbé adaptált Izland ahhoz, hogy az euró térséghez eh, csatlakozzon, más országokkal összevetve, például Németországgal és eh, Franciaországgal. De mégis eh, sikeres lehetne az euró térségben Izland, mert a fenntartható munkahelyekkel rendelkezik. Mi itt a nagy kérdés, a nehéz kérdés a tárgyalások során? A hallgazdaságok. Izlandnak nagyon jó eredményei vannak a halászati erőforrások kezelését illetően, a fenntarthatóságot illetően. Nézzük meg az első grafikont, látjuk, hogy a halfogás mennyisége a tudományos tanácsokat követte. Az északi térségben moratóriumot rendeltek el a halászati erőforrásokat, illetően 2008-ban, és itt bizony nagymértékben csökkent a halálomány, viszont a moratóriumnak köszönhetően növekedett a halfogás aránya. miért eh, tudnak jól gazdálkodni halászati szempontból Izlandban? Az, hogy egy, itt egy egyéni átadható kvótarendszer eh, rendelkeznek, és eh, senkinek nem érdeke, hogy a túlhalászás. Ahhoz, hogy fenntartsák ezt a az értéket, de még előtte elmondanám, hogy a GDP 9%-át teszi ki a halászat, és Izland számára igen fontos lenne az, hogyha megtartaná ezeket az értékeket. Egyébként az áru export 40%-a származik a halászatból a kvótákat továbbra is érvényben tartják, az arányokat is megtartják. Van egy másik kritikus pont, a kap a tárgyalások során, a kaphoz való csatlakozás. Ha megnézzük ezt a szábrát, akkor látjuk, hogy a mezőgazdasági termelés igen jelentős Izlandon. Gazdasági szempontból a kaphoz való csatlakozás hatékony lenne Izland számára, hiszen csökkentené a mezőgazdasági mezőgazdaság védelmét, a protekcionizmust, és sokkal produktívabb lenne a termelés, az élelmiszerárak csökkennének, a protekciós, vagyis a mezőgazdaságvédelmi politika következtében 50%-kal emelkedtek az élelmiszerek. Ami a politikai helyzetet illeti, a politikai osztályok Izlandon megpróbálnak megfelelő alkut kötni azért, hogy a gazdákat továbbra is magas szinten védeni tudják. Van egy másik kérdés, mégpedig az, hogy az EU-ban Izlandnak eleget kellene tennie a stabilitási és növekedési paktumnak. Ennek az a lényege, hogy nem szabad, hogy ez túl nehéz legyen Izlandnak. Nagyon jó fiskális politikát folytattak a válság előtt, és igen erőteljes konszolidációs programot indítottak el az IMF standby előírásai szerint. Ami a primér többletet illeti, ez várható ebben az évben, és 2013-ban további többletet várnak a GDP arányában az adósság csökkenni fog, 2014-ig. Van egy másik pozitív kérdés a stabilitási és növekedési paktumot figyelembe véve, hogy ez tovább erősítené a fiskális fegyelmet a jövőben, amikor az IMF program majd véget ér. A minimum az, hogy a csatlakozás mindenképpen vonzó izna számára, hogyha a halászati erőforrásokat továbbra is védeni tudja, védeni lehet. Köszönöm. Köszönöm. Megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Alejandra Casgranhénak. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm nekem, hogy szólhatok önöknek. Néhány kommentár tehetek általános értelemben, anélkül, hogy konkrétan egy-egy előadásra reflektálnék. Egyrészt köszönöm, hogy létrehozták ezt a meghallgatást, mert nagyon fontos témát vagyunk megtárgyalandók. Először is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon jó oka van annak, hogy Izland és EU vonzódjanak egymáshoz, az EU. Ez a 49-es és a 2-es cikkben áll az európai szerződésben, miszerint a 49-es kimondja, hogy bármely európai állam, amely a kettes cikkben taglalt értékeket vallja és erősteni kívánja, jelentkezhet az Európai Unió tagjának. A kettes cikk meg azt mondja, hogy az Európai Uniót azon értékekre alapították, mint az emberi méltóság értékelése, a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok védelme, beleértve a kisebbségekhez tartozó jogainak védelme. Ezek az értékek azok, amelyek jellemzik a tagalámokat, diszkriminációmentes, toleráns társadalmakat fenntartva a nők és a férfiak közötti egyenlősége is figyelemmel. Hadd mutassak rá, hogy Izland tökéletesen illeszkedik ehhez a csatlakozási paradigmához. Tehát nagyon jó ez, ok ez arra, hogy Izland vonzódjék az Európai Unió felé, és az Európai Unió viszonozza ezt a vonzalmat az Európai Uniós intézmények mindezt belátták, amikor megírtuk a véleményt az izlandi csatlakozási kérelemre. Megvizsgálva a kopenhágai kritériumokat, arra jutottunk, hogy Izland már most is kielégíti a politikai kritériumokat, és már most is kielégíti a gazdaságiakat is. Ezentúl Izland jelentős részben megfelel az AKI követelményeinek is, hiszen 95 óta már tagja az Európai Gazdasági Térségnek, és ilyenként az akkumuliter jelentős részét átültette, már. Nem tudjuk pontosan mekkora hányadat, de jelentős részét. Persze a csatlakozási vizsgálati folyamaton végig kell menni, megvizsgálva, hogy a jogharmonizációnak milyen lépésére van még szükség, ám, mint mondottam, jelentős részben már harmonizálta jogát Izland. Ezt a kihívások és Izland jövőbeli tagságának fényében vizsgálva lássuk, mik az igazi kihívások. Ezek ugye az országjelentés a folyamatos vizsgálata a 33 fejezetnek már most is rámutatnak arra, amit gyanítottunk, hogy hogy Izland már nagyrészt harmonizálta a jogát, csak néhány fejezet problematikus, ezeket már meg is sikerült meghatározni, mezőgazdaság, halászat, környezetvédelem. Itt vannak a legfőbb gondok, még egyes fejezetek, mint például a közös biztonság és külpolitika, az EMU-ban való részvétel semmi gondot nem jelent. Itt már csak fel kell készülni a tapságra ám a halászati ágazat lesz valószínűleg a legkényesebb eleme a tárgyalásoknak. Izlandnak egy nagyon fejlett halászati gazdálkodási politikája van, fenntartható halászati gazdálkodással bír, ám Izannak meg kell nyitnia halászati ágazatát, és meg kell feleljen a vonatkozó aki kommuniternek a vállalatalapítási szabadságnak, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását előrányzó szabályoknak. Ezeket eddig az ágaz, halászati ágazatban nem érvényesítették. Ez nagy reform lenne majd, és a közös halászati politikához való igazodás, és az új halászati aki alapján történne Izland esetében a mezőgazdasági fejezetben is látunk gondokat. Ezek azon más jellegűek, mint a halászati ágazatban tapasztaltak. Izlandnak fel kell készülnie a kaphoz való jogharmonizációra, és fel kell állítsa azokat az intézményeket, amelyek a kap végrehajtásához szükségesek. Hallottunk már arról is, hogy Izland a csatlakozás előtt nem akart harmonizálni, holott erre szükség van a felkészüléshez. Már a népszavazás előtt. Ám ez egy másfajta kihívás. Mint inkább politikai döntés kérdéséről van szó. A környezetvédelmi fejezetet illetően a gazdasági bálna halászat nem illeszhető össze az európai akivel, tehát a Nemzetközi Halá Bálna Halászati Bizottság előtt meg kell nyissa ezt az ágazatot is. Átláthatóvá kell tegye Izland a, ezt a tevékenységét is. Ezt el kell fogadtatni az izlandi társadalommal. Kérdés, hogy ezeket a kihívásokat lehet-e kezelni? Világos a válaszunk, igen. Ehhez az kell, hogy politikai akarat fogalmazódjék meg, az izlandi kormány részéről, és az izlandi társadalom támogassa is kormányát ezen döntésekben. Néhány szó még a további kihívásokról, amelyek nem az a jogharmonizációhoz kapcsolódnak. Egyik az izlandi gazdasági helyzet, a másik pedig az iSave bank helyzete. A gazdasági helyzettel kapcsolatban mondtuk, az IMF programja beindult, a negyedik kifizetési tételt is folyósította az IMF. Nagyon kényes a gazdasági helyzet, de javul. Az iSave ügyében pedig van egy megállapodás tervezet a felek között, Izland, Hollandia és Nagy-Britannia között, amely reményeink szerint az izlandi parlamentben a ratifikálásra kerül, és így módon rendeződik a helyzet. Ezáltal a két nagy kihívás csak rövid távúnak bizonyul, és rendeződik. Ám a horizonton feltűnnek új kihívások, például a makréla, a fattyú makréla válság. A Izland jobban kell, hogy kommunikáljon az állampolgárai felé ezen kérdésekről, tényszerűbben kell, hogy tájékoztassa őket, ez persze az izlandi kormány ugye, nem a miénk mi pedig kell, hogy segítsük azt a közvitát, amely révén jobban tájékozódhat az izlandi társadalom. A végén hagy szóljak az EU csatlakozás kilátásairól. A fentiek fényében levonható az a következtetés, hogy az izlandi csatlakozás és integráció kilátásai kiválóak. Jobbak valószínűleg, mint bármely csatlakozó ország esetében volt, Csak Izland tudja meg, mondhatja meg, hogy megtörténik-e vagy sem a csatlakozás. Izland döntése ez. Köszönöm. Bene, a questo punto la parola al rappresentante dell'Islanda presso... Nos, megadom a szót az Izland képviselőjének az EU-nál, tessük. Mr. Chairman, thank you very much. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet mondani az AFET-nek a meghívásért, azért, hogy részt vehetünk ebben a munkában és ezen a szemináriumon. Az Európai Parlament szerepe alapvető abban, hogy a csatlakozási folyamat demokratikus feltételeit megteremtse. És bennünket is támogasson. Szeretném megköszönni az eddig elhangzott három hozzászólást. Igen, érdekes volt, amit hallottunk, és az elemzés bizonyos részeivel egyet tudok érteni. Szeretném összefoglalni, hogy a kormány most hol is tart a folyamatot illetően, és mit tettünk eddig. Izland 2009. július 17-én kérte a csatlakozást, és 2010 júliusában indultak el a tárgyalások. Most az átvilágítási folyamat teljes gőzzel folyik. Az AKI-ról van szó, a szakértőinknek el magyarázzák mindezt fejezetről fejezetre, szakértőink pedig elmondják, hogy mindez hogyan zajlik Izlandon. A bizottságbeli kolléganő biztos meg tud erősíteni ebben, bizony nem könnyű ez a folyamat, de a bizottság kitűnő társunk, az együttműködés kiváló, és nagyon jól megszervezett, és már jól kipróbált, jól bevált eljárás részei vagyunk. Ez nagyon jól működik. Valamint az is hasznunkra válik, hogy annak ellenére, hogy a mi adminisztrációnk kicsi, kicsi közigazgatásunk van, néhány minisztérium, csak akkora, mint a szomszédos országokban egy-egy minisztériumi osztály, de a kis méret ellenére sok jól képzett szakértőnk van, és ezeknek a szakértőknek már 16 éves gyakorlatuk van abban, hogy a belső piaci jogszabályok nagy részét alkalmazzák. És most egy második fontos ponthoz érkeztem, mint tudják, Izland már szorosan kapcsolódik az EU akihoz nagyon sok területen. Nem akarok minden részletről szólni, hiszen a bizottságbeli kollégám már beszélt arról, hogy Schengenhez csatlakozni gazdasági térséghez is, és a jog és igazságügy terén is megtörtént az igazítás, valamint azt is hallottuk Elizonton, hol a közös kül- és biztonságpolitikáról rendszeresen megnyilatkozunk, valamint politikai megállapodást kötöttünk az EU-val, arról, hogy végrehajtsuk a kibocsátási, kibocsátás csökkentést, akkor, amikor nemzetközi megállapodás születik a klímapolitikáról. Azt is kimondtuk, hogy mi a legnagyra törőbb célokat fogjuk szolgálni a kibocsátás csökkentés terén. Talán mellékes dologra térek át, de általában nem szokásos jelölt ország esetében az, hogy 16 év során több millió eurót fordított arra, hogy csökkentse a gazdasági és szociális különbségeket az EU-ban. Mint hallottuk, egy sor nehéz fejezet is várható, ezekről már szó esett, kollégáim beszéltek róluk, és egyetétek, hogy a halgazdaságok, a halászat van ennek közében, középpontjában regionális monetáris politika is nehéz kérdés, de talán ezek inkább technikai jellegűek, nem politikaiak. A másik terület a mezőgazdaság és a halászat. Itt az iszlandi parlament által 2009-ben elfogadott anyag vezérel bennünket, hiszen ez megszabta az általános kereteket a tárgyalások folytatásához. Néhány szót szólnék, ha megengedik a közvéleményről. Vártúr Bader Torhason nagyon részletesen szólt a közvéleményről, és azt is mondta, hogy a múlt év végén volt egy közvéleménykutatás, és a lakosság 63%-a kívánja folytatni a csatlakozási folyamatot. A kormány kinyilatkoztatott célja az, hogy inkluzív átlátható csatlakozási folyamatot valósítson meg, kiegyensúlyozott átfogó információ megadásával a nagy közönség számára. Az Európai Parlament jogosan emelte ki az, hogy mennyire fontos a közvélemény teljes körű tájékoztatása. Ennek mi is tudatában vagyunk. Az említett eh, dokumentum az ösztönző, az adminisztráció is ezen dolgozik, meglátjuk, hogy eh, hogyan alakul a helyzet. A főtárgyaló és a tímje már eh, körbejárt Izlandon a legtöbb településen jártak, és továbbra is így fognak tenni. Részletesen beszélnek a kérdésekről, próbálják orvosolni az aggodalmakat, és egy weboldal is létezik. Bárki a lakosság köréből beküldhet kérdést, vagy valamilyen kommentárt a tárgyalási fejezetek bármelyikéről, és nagyon gyorsan érdemi választ kap a kérdésére. Így a tárgyalási kerettel együtt, amely befogadó jellegű, biztosítani tudjuk azt, hogy a közvéleményt jobban tájékoztassuk a tárgyalások lényegéről, és arról, hogy mit von maga után az EU tagság. És ahogy Baldor egyébként említette, itt az eurofikciót euró tényé akarjuk változtatni. Itt az Európai Parlament szerepe rendkívül fontos, ezt üdvözöljük, hiszen létrehoztunk egy EU-Izland parlamenti, közös parlamenti bizottságot. Ez fontos jelképesen is, de lényegileg is más szakbizottságokban is ellátogattunk, mivel szeretnénk többet megtudni, és mindenképpen demokratikus kapcsolatokat kívánunk létesíteni az EU és Izland között. Júniusban zárul le a screening. Reméljük, hogy új fejezeteket is sikerül megnyitni és befejezni, és mindez dinamikusan zajlik majd, természetesen tőlünk is függ ez minden. Ez, hogy milyen mértékben vagyunk erre képesek. A bizottság belé kollega szólt a makréláról, ez igen fontos kérdés. Izland azon négy parti ország között van, amely megpróbálja ezt megoldani, de négy parti ország között kell megállapodásra jutni. Mindent megteszünk, amit csak tudunk etéren. Ezen a fóra, fórumon kell megoldani ezt a kérdést, és nem pedig a csatlakozási tárgyalások során. Zárásképpen elmondanám, mint ahogy több partner is szólt róla, Izland politikailag, kulturális szempontból mindenképpen erős ahhoz, hogy az európai együttműködés része legyen, ez a bizottság véleménye is, és ahogy külügyminiszterünk mondta az első csatlakozási konferencián tavaly júliusában, a nyilatkozatában, Figyelembe kell venni Izland érdekeit, de tiszteletbe kell tartani az EU érdekét is, értékeit, és ez nagy kihívás. Várjuk ezt a kihívást, és igen, optimisták vagyunk. Köszönöm. Grazie Köszönöm. Most pedig megadom a szót a Con molte scuse, la parola Graham. Elnézésüket kérem, Graham, Elvri kap szót. Köszönöm, elnök úr. Parola relator. Már a jelentéstevőnek akartam megadni a szót, sietségemben tessék. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A többi hozzászóló minden fő kérdést kimerítően tárgyalt. Mit tehetek én most? Nagy tapasztalata vannak a bővítésben, 40 év előtt, 40 év előtt az akkori brit csatlakozási munkacsoport fiatal tagja voltam, és részt vettem a későbbi bővítésekben is a bizottság munkatársaként. Most pedig egy konzultációs cég munkatársa vagyok. Rám rót 5 percben egy szélesebb körű összefüggésben, történelmi összefüggésben taglalnám Izland csatlakozásának kérdését három rövid pontban. Először is, a bővítés folyamata folyamatát a csatlakozni kívánó országok indítják el. A bővítési politikára azért van szükség, mert az Európai Unió szomszédaiuk folyamatosan kopogtatnak az ajtón. Mi az európai intézményekben soha nem keresgéltünk tagjelölteket, nem is kértük Izlandot sem, hogy jelentkezzék, már örülünk csatlakozási kérelmének, de ez az izlandiak kezdeményezéséből adódott. Mit jelent mindez? Két dolog adódik ebből. Egyrészt az, hogy jogunk van Izlandtól elvárni, hogy az Európai Unió alapelveit elfogadja, az aki kommuniter, az unió céljait, és ez ebbe beleérthető az halászati ágazat is, meg a mezőgazdaság is, ahol ugyan különleges rendszereket kidolgozhatunk Izland sajátságos problémáira, ám optautokat nem engedhetünk meg e területeken sem. Ha már az optautokról beszélek, ha említsem meg, hogy egyes tagállamaink ugyan kimaradtak az, az eurózónából és a Schengeni rendszerből, ám Izland benne van már most a Schengeni körben, és szeretne csatlakozni az eurózónához. A második következménye a bővítési politikának, és annak, hogy az izlandi kezdeményezésre történik, az az, hogy az izlandi politikai erőknek jogai és kötelezettségei is vannak. Az izlandi kormánynak joga van, hogy megvédje Izland érdekeit a csatlakozási tárgyalásokon, ezt meg is teszi, igen határozottan, ám felelősséggel is bír a kormány arra nézvés, hogy kifejtse a társadalomnak, miért esik stratégiai, izlan stratégiai érdekében a bővítés, már ha a csatlakozás tárgyalások sikerrel záródnak persze. Személy szerint én azt remélem, hogy igennel zárul a népszavazás, és nem Norvégia példáját követik, amely kétszer is a csatlakozási felkészülés után nemet kellett mondjon a csatlakozásra a népszavazás ügye miatt, akkor is a halászati politika volt a ludas ebben. A második érvem, gondoltam, amit kifejtenék, hogy Izland nagyban különbözik bármely más tagjelöltől. Más tagjelölt országoktól, nyugati balkáni országoktól, Törökországtól is különbözik, ám a korábbi tagjelöltektől is különbözik, még a skandináv országoktól is amelyek korábban csatlakoztak. Izland tudnék a legkisebb állam, 300 ezer lakossal, ugye nagyobb, teljesen különbözik Törökországtól, a legkisebb tagállam lenne. Ugyanakkor a leggazdagabb, valaha jelentkező leggazdagabb állam. A pénzügyi összeomlás előtt Európában a legmagasabb egyfőre jutó GDP-vel viselkedhetett Izland, és most is magas ez az arány. És 16 éve már a gazdasági, európai gazdasági térség tagja. Tehát igen jól felkészült ország. Így módon a differenciálást elvét nagyon komolyan kell vegyük, itt is. Ugyanazon elvek érvényesülnek, ám minden tagállamra, ám Izland sajátságait figyelembe kell vegyük. Teljesen világos, hogy Izlandnak megvan a közigazgatási kapacitása az európai tagsághoz, a mezőgazdaság és más területen az akkumulitárnak legalább a felét már harmonizálta, úgyhogy nem kell olyan stressz teszteknek kitenni Izlandot, mint mondjuk a balkáni országokat kell majd. Utolsó gondolatom pedig, elnök úr, hogy Izland nem csak különbözik Európa többségétől, hanem nagyon távol is esik attól, és kevésé tudják értelmezni Izland sajátságét az európaiak. Nagyon nehéz megérteni Izlandot, egy nagyon fiatal állam, tele paradoxonnal, az utolsó, a vikingek által kolonizált terület Európa legrövidebb ideje lakott területe, saját nyelvvel bír, egy germán-európai nyelvet, tehát nagyon európai állam, de nagyon más, mint Európa többsége. Reméljük, hogy igen mondanak az izlandiak a csatlakozásra, ennek a történelmi és politik, ha nem, a nemnek meg az igennek is nagyon komoly politikai és történelmi kihatásai volnának, ám ha nem válasz születik, Izland akkor sem pusztul el. A történelmi kihatásai lennének ennek is, és sajnálatos volna egy zsif, ahogy franciul mondjuk, hogyha egy kis civilizált ország elutasítana bennünket. Sajnálatos volna ez. És úgy vélem, hogy a csatlakozás tárgyalásokat éppen ezért átfogó, konstruktív módon kell folytatnunk, segítve Izlandot abban is, hogy a lakosság könnyű szívvel igen mondhasson majd a népszavazás során csatlakozásra. Grazie, questo punto davvero l'opinione. Köszönöm. Most pedig meghallgathatjuk uh, Préda kolléga jelentéstevő véleményét. Uh, mulțumesc mult, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok a vendégeinknek azért, mert elfogadták a meghívásunkat a mai napra. Mindegyik előadás rendkívül érdekes volt és hasznos, sőt hasznos lesz ahhoz a jelentéshez, amelyet az AFED bizottság számára készítek. Izland és Izland csatlakozásának előadója, jelentéstevője vagyok, ezt majd februárban vagy márciusban fogjuk az Európai Parlamentben megvitatni. Reméljük, hogy a plenárison áprilisban, Strasbourgban lesz szavazás erről. Engedelmükkel szeretnék néhány kommentárt fűzni ehhez az előadáshoz, és néhány kérdést is feltenni. Először is Torhalszon úrnak köszönöm azt, ahogy bemutatta Izland álláspontját az EU-val kapcsolatosan. Igen, találó megjegyzés volt az, hogy ahogy Izland csatlakozott az európai gazdasági térséghez, most egyetlen egy párt van ismét, amely a csatlakozást támogatja, és ez az izlandi szocialista párt. Hogyha sikerül, akkor mindenképpen nagy siker lesz a csatlakozás, még akkor is, hogyha nincs teljes körű támogatottság. Hasonlóan az európai gazdasági térséghez való csatlakozáshoz. A következő előadó elmondta, Alison Bales asszony, hogy stratégiailag milyen helyzete van Izlandnak. Kéri kollega pedig a távoli északról is beszélt. Egyébként ez a téma a parlament egyik fontos vita témája. Köszönjük azt is, hogy bemutatták, mit nyerhet, vagy mit veszíthet Izland a csatlakozással, valamint a jelképes aspektusokról is beszélt a csatlakozás kapcsán. Három kérdésem van a vendégekhez. Először is Béls asszonynak tenném fel ezt a kérdést, aki elmondta, hogy Izlandnak milyen jó kapcsolatai vannak Oroszországgal, valamint Hozzátenném, hogy Kínával is nagyon jók Izland kapcsolatai. Először én azért mégiscsak Oroszországra összpontosítanék. Graham Avery tett egy javaslatot, ha megnézzük az új tagállamok álláspontját, a legtöbb új tagállam úgy csatlakozott az EU-hoz, hogy meglehetősen feszült volt a viszonyuk Oroszországgal. Viszont most Izland esetében Oroszországgal nagyon jók a kapcsolatok. Kérdezem, hogy Oroszországnak érdekében áll-e az, hogy Izland csatlakozon az EU-hoz? És azért teszem fel ezt a kérdést, mert a távoli északról is szóval Mit akar elérni mondjuk Oroszország azzal, hogy Izland csatlakozon az EU-hoz, vagy pedig milyen céljai vannak Oroszországnak a távoli északon. Másik kérdésem Tolhászon úrnak szól. A közeljövőben, sőt, hétfőn az izlandi parlament szavazni fog az IC-vel kapcsolatos új megállapodásról, nagy-Britannia és Hollandia viszonylatában mi most itt a forgatókönyv, hogyha az izlandi parlament ezt a megállapodást megszavazza, akkor a vita a nagy nyilvánosság körében jobban fog összpontosulni a csatlakozáshoz, de hogyha a megállapodást elutasítja a parlament, akkor a közvélemény az EU ellen fog fordulni? Izlandban végül pedig szeretném megkérdezni eh, Kerry úr beszélt arról, hogy milyen emblematikus és szimbolikus jelentése van ennek a csatlakozásnak. Az EU intézmények hogyan befolyásolják az izlandi vitát? Tudjuk, hogy néhány párt ellenzi a csatlakozást, és ezek minden vitát, minden nyilatkozatot Izlanddal kapcsolatosan ki akarnak használni arra, hogy bebizonyítsák, az EU a belügyekbe kíván beavatkozni Lehetséges-e igazi vitát tartani Izlandon a csatlakozásról, vagy pedig bármely külföldi jelenlétét külföldi beavatkozásnak értelmezik. Köszönöm. Hallgassuk meg az egyéb kollégák felszólalásait. Mindenkinek két perce lesz, mint időbeli korlát a felszólalására. Gomes kolléga. Etának. Quindi Kolléga Gomez, due minuti, grazie. Gomes kolléganő két percben kap szót. Thank you for... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a izgalmas előadásokat. Én a Euró Európa másik végiből érkezem, Dél-Portugáliából nevezetesen, és meglepetéssel és örömmel hallgattam, hallottam, hogy Izland annak idején, hogy Izland csatlakozni kíván az EU-hoz. Meglepett, mert ugyan értem, hogy a pénzügyi válság hatásai miatt merült fel ennek az igénye. Izland úgy érezte, hogy biztonságosabb az, az EU tömegében elhelyezkednie. Ám meglepett az, hogy az EU-ban többen is bíráltuk az Európai Unió működését, hogy nem jól működött. Sőt, egyesek felvetették, hogy egyes tagállamok esetében, hogy az EU-ból akár ki is léphetnének a válságkezelésének mikéntje miatt. 2008-9-ben a NATO parlamenti közgyűlésének ülésein is részt vettem, és izlandi kollégáimmal diplomatákkal, parlamenti képviselőket. Láttam, hogy felháborította őket, ahogy Nagy-Britannia és Hollandia bánt Izlanddal. Mint hogyha valamiféle terroristák lennének, úgy kezelték őket a pénzügyi válság kihatásai miatt. Úgyhogy nagyon együtt is éreztem izlandi, Izlanddal, meg izlandi kollégáimmal. Persze portugálként van egy még egy külön kapcsolódási pontom, ugyanis Portugálban nagy kedvel és nagy tömegben fogyasztjuk az izlandi tőkehalat, és ez, ez több, száz, több száz évre visszamenő hagyomány a két nép között. Úgyhogy a vég, végül a tanácsom az, hogy portugál tapasztalatokra alapozva azt kell mondanom, hogy az izlandiak kemények legyenek a tárgyalások során, érvényesítsék érdekeiket a halászat területén is, meg a mezőgazdaság területén is. Ezt lehet, hogy nem üdvözli majd az Európai Bizottság, de ez lehet az a recept, amelyet felírhatok, és amely alapján az EU-nak valaki sikeres tagja lehet, és aztán örömmel marad is tag. Strong Iceland Advocate. Izland, nagy Izland barátnak bizonyult a képviselőasszony Cornelsen képviselő a következő. Um, thank you all for your... Köszönöm, köszönöm mindenkinek az érdekes prezentációkat. Ismét sokat tanultam. Van egy kérdésem a hallgazdaságokról. Önök kiemelték, hogy ez lesz a döntő tényező, vagy a döntő tényező ez a lehetséges izlandi csatlakozás során és Izlandnak megállapodásra kell erről jutnia. Illi úr elmondta, hogy itt optautót, eltérő alkalmazást nem lehet bevezetni. Szerintem nem lenne pedig rossz Izland esetében az optaut, viszont ez az én véleményem, viszont az Európai Bizottság képviselő és Keri úr hozzájuk szól a kérdésem ha nincs opt-out, akkor milyen más opciók vannak azért, hogy megfelelően érintetlen maradjon az izlandi halászat, és hogy az izlandiak ebből profitálhassanak. Ferm képviselő. Ugyan az ALF a, a külügyi bizottságnak csak póttagja vagyok, ám a költségvetési bizottságnak tagja vagyok, svéd szociáldemokrata vagyok, úgyhogy bizonyos skandináv vetületeket értek, és az izlandi szociáldemokrata párt Európa párti hozzáállását üdvözlöm. Kornelszön asszony is kifejtette, és jól tudjuk, hogy a halászat és a mezőgazdaság azok az ágazatok, amelyek gondot jelenthetnek a tárgyalások során. Kérdésem kicsit konkrétabb. Van-e már döntés az izlandi kormány vagy parlament körében arról, hogy milyen optautokat kérnek konkrétan. Vannak-e olyan konkrét területek, ahol kivételet, kivételt kérnek az EU aki alól, illetve átmeneti intézkedéseket tartnak igényt, tudnák-e konkrétabban megfogalmazni, és a bizottságtól is kérdezem, le, lehet-e már most is látni a tárgyalások mostani szakaszában, hogy mely konkrét pontokon, annál kicsit konkrétabban, hogy azt mondják, hogy az a halászati politika területén. Hol várható konkrétan optat igény? Kolléga Tannak. Tannak kollega. Prego. Thank you, Chairman, and, uh... Köszönöm, elnök úr. Gratulálok önnek a kezdeményezéshez, és a panelnek is, a hozzászólásokhoz is. Graham Avery igen bölcsen beszélt a tapasztalatairól, igen szoros történelmi kapcsolataink vannak nekünk Izlanddal. Amikor Oxfordban az orvosi egyetemre jártam, akkor nagyon sok izlandi kollega volt, mert akkor ott Reykjavikban nem volt megfelelő iskola. A 70-es években nagy tőkehalháború volt köztünk, de ez már régen volt, igen, várunk a népszavazástól, de azért az eredmények bizonytalanok. Máltán is megosztott volt a közvélemény annak idején, ez is kisállam, de azóta megoldották ezt a problémát. Az biztos, miután a saját pártomra gondolok, a kap reformját támogatjuk, és az izlandi csatlakozási folyamat biztos, hogy derogációkat fog eredményezni, sőt lehet, hogy a közös halászati politika alapvető reformját, hiszen nem sikeres már évtizedek óta ez a politika, és lehet, hogy ez zöld utat ad a jövőbeli norvég csatlakozásnak, hogyha gondoskodunk arról, hogy a halgazdaságok ne képezenek akadályt például a Norvégia számára a csatlakozásban. Én árnyék rendéstevő vagyok az ECR frakció részéről, a és Montenegro és más kisország, jelölt ország esetében is jelentéstevő vagyok, ott is az adminisztratív erőforrások szűkösek, de nem részesei ők az európai gazdasági térségnek Izlanddal ellentétben. Azt hallottam, hogy az ISAF probléma valószínűleg megoldódik, mivel alacsonyak a kamatlábak, erről megállapodtak az adósság visszafizetése kapcsán. A túlhalászásról is megállapodás van a makréla esetében. A bizottság kategórikus kijelentéseket tesz, nem tudom, hogy mi ennek a jogalapja. Az izlandi kis léptékű halászata bálnák esetében, nem tudom, hogy ez az aki megsértése-e, kisebb méretű bálnákról van szó, és hogyha minden tagállam egyetért a moratóriummal, akkor ez nagyon jó dolog, de ami az akit illeti, és a közös álláspontokat, tudjuk, hogy a külpolitika igazi, kiigazítása kötelező a jelölt országoknak. Ami pedig az előadót éríti, a, és az izlandi többpólusú külpolitikát NATO tagállamként a nyugati megközelítést támogatjuk, de közben ott van az orosz és a kínai kapcsolat, én ezt nem is ér, tudtam eddig, remélem, hogy itt majd a dánoknak is meg lesz a szerepük a csatlakozási folyamatban. Más nem kért szót, tehát megadom a szót az előadóknak, hogy válaszoljanak a kollégák különböző kérdéseire. Mindket, mindannyiuknak két-két percet adok. Önök döntik el, hogy kiszól hozzá elsőként, és mely kérdésre válaszol. Amíg meghozzák ezt a nehéz döntést, be kell jelentenem a kollégáknak, hogy Préda úr állásfoglalás tervezete Izland tárgyában egy rövid eszmecse, egy első eszmecsere során kerül megvizsgálásra, mégpedig február 10-én az AFED szakbizottságban. Köszönöm mindenkinek, köszönetet mondok, és megadom a szót annak, aki elsőként hozzá kíván szólni. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr az az érdekes kérdéssel kezdeném, hogy mi Oroszország helyzet. Izland álláspontja nem egyedülálló. Dániáira emlékezte. Dánia nem érzi magát fenyegetve már Oroszországtól. Norvégia is pozitív együttműködést kér Oroszországgal kapcsolatban az Európai Gazdasági Közösség részeként. A halászati termékek értékesítés és a közös hajózási igazgatás tekintetében kér Izland együttműködést Oroszországgal és a közös mentési műveletek tekintetében is együttműködik Oroszország. Hogy Oroszország mit nyer majd? Nos, egy olyan államot az EU-n belül, amely pozitív és eh, hozzáállással bír Oroszország felé, akkor akár csak Dánia, Grönland kapcsán, és Norvégia is, bár EU-n kívülálló ország, de hasonló eh, hozzáállással bír. De most, hogy az a kérdés, hogy Izland túl közel áll-e Oroszországhoz, vagy sem, hogy egy kicsit kevésbé tapintatosan tegyem fel a kérdést, a pénzügyi omlás, összeomlás után Izlandban volt némi készség arra, hogy új barátokat keressen, és Oroszországtól eh, vártak hitelt, aztán ez illúziónak bizonyult. Lehet, hogy hajlik arra az izlandi közvelemény, hogy kicsit sokat várnak Oroszországtól, de ez már azt hiszem nem jellemző amennyiben Izland élvezi majd az Európai Unió stratégiai védelmét. Elnézést, hogy kicsit túl őszintén, a keményen vagy őszintén sarkosan fogalmaztam. Please. Uh, on uh, Az isaf e felkapcsolatban kapcsolatban mi politológusok soha nem akarjuk megjósolni a jövőt, de ha sarokba szorítanak, azt mondhatom, hogy a legutóbbi iSafe deal valószínűleg elfogadásra kerül. Hogy aztán a kormány ezt elfogadja, hogy aztán az elnök mit csinál, az nagy kérdés. Visszaküldheti az iSafe jog, jogszabályt népszavazásra, hogy tette már korábban is, és az iSafe ügyet lehet, hogy a szavazók elutasítják már a megalapodás tervezetet. Tehát minden az elnök kezében van. Ha a parlament jóvá hagyja az iSafe megállapodást, és az elnök alá is írja, akkor kikerül a, a, a, a fazékból az iSafe kérdés, el is feledkezhetünk róla két év múlva. Rövid megjegyzés a halászattal kapcsolatban. Fontos látnunk, hogy csak, Európa csak egy része az, amely nem akar az európai projekthez csatlakozni, tartozni. Itt Norvégiáról, Grönlandról, a Feröer szigetekről és Izlandról beszélünk, amelyek kívül állnak az Európai Unión, és főleg a halászati politika miatt. És ez nem csak e négy állam gondja vagy felelőssége, Európa is ki kell nyúljon ezen államok felé a halászati politika területén. Ezért oly fontos, hogy Izlandnak megengedjék, hogy gazdálkodjon saját halászati politikájával, mert nagyon sikeresen tette ezt eddig is. Next. Please. Következő. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretnék válaszolni azoknak, akik az opt-outról, az eltérő alkalmazásról kérdeztek. Természetesen elvi kérdés az, hogy ne adjunk opt-outot tárgyalások során. Ez politikai tény. Hogyha az új tagok kötelezettség nélkül válnak teljes jogú taggá, akkor az történik, hogy a régi tagok ugyanezt kérik majd, sőt, még egyre többet, mondjuk a britek és a többiek is. Úgyhogy ez elvi kérdés a csatlakozási tárgyalásoknál. Vagyis az európai építmény destabilizálódását ezzel el akarjuk kerülni. Viszont azért lehetnek speciális megoldások a csatlakozási tárgyalások során hosszú átmeneti időszak lehet felülvizsgálati záradékkal, és szerintem a hallgazdaságok esetén ez a legjobb megoldás. Két éve az Európai Bizottság zöldkönyvet adott ki a halászati politikáról, gondolom ezt már elolvasták, itt van ez előttem. Érdekes anyag, mivel kezdődik? Leírja az európai hallgazdaságok jövőjét 2020-ban és mit mond ez az anyag? Hosszú távú stratégiáról van szó, megnézték az első halászati politikát, és a szerző azt mondja, hogy 2020-ban már újfajta halászati politika lesz, ezt áramvonalasítjuk, olcsóbb lesz, és modernebb. Tulajdonképpen, mikor ezt elolvasom, arra gondolok, hogy ez olyan, mintha Izlandra lenne szabva. Nem arról van szó, hogy Izland egyedül lenne, és hogyha több és hogyha több kivételt kapna, de az nem racionális, hogy azonnal egyik napról a másikra a közös normáknak kelljen, hogy megfeleljen. Köszönöm. Köszönöm. Csak a halászata kapcsolatban csak azt szeretném aláhúzni, hogy nem feltétlenül optatra van szükség, ám a közös halászati politika a 2010-es zöld könyv alapján változóban van, változni fog, méghozzá az irányban, ahol, ahogy Izland gazdálkodik a halászati politikájával. Úgy értem, és izlandi kollégáim megérősítetnek, az izlandi parlamentnek a weboldalán van egy anyag, egy dokumentum, amelyben a tárgyalási pozíciójukat ismertetik. Nem tudtam erről eszmét cserélni még, de ott olvasható. Az európai intézmények a vitára való befolyását illetően szerintem ez nem jelent gondot. Ha megnézzük annak pozitív módszertanát, ahogy az izlandi kormány az IMF-fel együttműködött, közös program alapján, közös felvállalták az IMF programját, mint a sajátjukat, világos, hogy a közös célok érdekében nagyon rugalmas együtt lehet működni Izlanddal. Jó példa ez erre. És az is arra is jó példa, hogy hogyan lehet értelmezni Izland álláspontját kívülről nézvést, és ez a lehető legfontosabb a halászati politika tekintetében látnunk, mert ez a legkiemelkedőbb probléma. Elnök, köszönöm, Henegen úr. Köszönöm. Önök úr, röviden két kérdésről szólnék. Először is döntöttünk-e már a specifikus optautokról? A helyzet az, hogy most folyik a screening, a tárgyalási csoportok még nem állították össze teljesen ezt a tárgyalási keretet, túl korai lenne erre válaszolni. Egyébként általános elvként elfogadtuk azt, hogy a derogációk általában nem szükségesek. Úgy gondoljuk, és ez főként a hallgazdaságokra vonatkozik, mint hallottuk, úgy gondoljuk, hogy a kreativitással és külön megoldásokkal, ahogy Évri úr mondta, sikerül a már meglévő keretekbe illeszkedni. Röviden pedig az EU intézményekről és a, az izlandi vitáról az izlandi politika éppen olyan komplikált, mint bárhol másút a politika, és nagy demokratikus vita indult el, ez folytatódni fog nálunk. Világos, hogy néhány párt mindent megtesz azért, hogy alássa azokat az érveket, melyek a csatlakozás mellett szólnak. A kormány az egész közigazgatás számára, vagy igazgatás számára az a fontos, hogy kiegyensúlyozott információt adjon a közvéleménynek, és az emberek fel tudjanak készülni arra, hogy, föl, hogy a fontos döntést meghozzák két-három év múlva, amikor a népszavazás lesz. Köszönöm. A bizottság fejezi be. Mikrofon nélkül beszél az előadó. Először is a halászattal kapcsolatban, vagy bármely fejezettel kapcsolatban az AKI alapján tárgyalunk. Az Európai Bizottság csak egyfajta közvetítő a tagállamok és a tagjelölt ország között. És a tagállamok úgy döntenek a végén, eldöntik a végén, hogy mit lehet megadni, mit nem lehet megadni. És ezt ebben csak konzultál a bizottság. Ám egy fontos különbségtétel az, amire nincs mód, hogy a hogy a bővítés folyamata módosítsa az aki kommunitárt. A halászat meg egy olyan fejezet, amely ebben a helyzetben kerül. Itt a közös halászati politikát a tárgyalások, csatlakozási tárgyalások révén nem lehet módosítani. Mi is tudjuk, meg Izland is tudja, hogy a halászati politika nem sokára változni fog, és ha Izland és ha és amikor Izland tagja lesz az Európai Uniónak, az akkori érvényes halászatpolitika lesz érvényes erre az államra is. És ez minden fejezetre igaz. Az opt kapcsolatban annyit mondanék el, az opt-out az aki kommuniter módosítása, hiszen egyes tagállamokra vonatkozik csak, ezáltal csökken az aki kommuniter, ha opt biztosítunk. Opta, az Izland kapcsán pedig Izland tájékoztatott bennünket, az, a screening után tájékoztat bennünket tárgyalási pozíciójával. Már 16 fejezet túl van a screeningen, júliusra zárul a teljes screening gyakorlat, ezt követően Izland beterjeszti a tárgyalási pozícióját, és abban látjuk majd, mik a fő kérései. Ami pedig Nikolász mond, az biztató, mert hogy úgy tűnik, hogy jelenlegi, aki kielégíti ezeket a kondíciókat. Ami a bálnavadászatot illeti, ez nem a halászati fejezethez, hanem a környezetvédelmi, aki kommunitáshez tartozó kérdéskör, a természetes őshonos fajok védelmével kapcsolatos terület, a gazdasági bálnavadászat ide tartozik, a fóka, fóka fajták, a bálna fajt, fajok, a, a vadon élő medvék védelme, tehát az akkumuliter környezetvédelmi fejezetebe tartozó kérdéskör, ezt a bizottság már dokumentálta és meg a tagállamok is véleményt formáltak erről, és az országjelentésben is kifejezésre jutott ez. Aztán mi van még nekem jutott? és itt nem lesz optalt, ez bizonyos. Ennyit szerettem volna nekem tett feltett kérdésekre válaszként elmondani. Elnök Tenok úr, ügyrendi kérdés? Ügyrendi... Nem, csak világosá akartam tenni, hogyan lehet a, ugye a bálnavadászat kérdését, illetve azt mondta, hogy a környezetvédelmi fejezetbe tartozik. Azért tegyük tisztába. A bálna vadászat, a bálnákat az izlandi flotta legfőképpen ámbrásztetekre vadászik, amely nem vedé, veszélyeztetett faj, a CITES listán sincs fent, nem olyan faj, mint például, amit a japánok vadásznak. Tehát az izlandi kormány jogi véleményében ez ki is fejeztet. A dánok majdnem, majdnem hogy kiszavaztak a moratóriumra vonatkozó döntés során. Hogyan engedhető meg, hogy a Nemzetközi Bálna Bizottság véleményének mond? az akkor külminiter egy álláspontja? Tehát vagy az, aki kötelező részről van szó, vagy egy nemzetközi egyezményről. Hennegen úr a bizottság értelmezését fogadta el, úgy tűnik, ám nagyon kényes kérdés lehet ez, egy nagyon régóta érvényesülő gyakorlatba és hagyományba való beavatkozásként érzékelhetik, amelynek kihatása nagyon kicsiny ráadásul. Tehát nem kereskedelmi forgalomban értékesítik a bálna húst, hanem csak egy helyi kis ha ezen áll vagy bukik a csatlakozás, akkor mindenképpen kényes kérdésként érzékelhetjük. Beach, thank you. Ez Tanok úr beszéde volt, köszönöm. Köszönöm, tanok úr. Ön valóban rátapintott a lényegre, ez hagyományos gyakorlat. Izlandi nézőpontból Egyébként eh, a környezetvédelmi fejezetben szerepel a bálna vadászat ezzel a halászati miniszterünk foglalkozik, ez tengeri erőforrásnak számít. Elköteleztük magunkat a tengeri erőforrások fenntartható halászata mellett, és egyébként az IVC álláspontja is ismeretes erről. Beszéltem arról, hogy a parlamentünk hogy gondolkodik e kérdésről, de, mint mondtam, még nem zárult le a tárgyalási álláspontunk teljes kialakítása. A parlamentünk véleménye arra mutat rá, hogy a hagyományos, fenntartható halászata bizonyos fajoknak, fajtáknak, ez napirendre kell, hogy kerüljön a tárgyalásokon, de ennél többet nem mondhatok. Ennyi volna, köszönöm mindennyiuknak szakértőknek, bizottsági képviselőnek, képviselőtársaimnak. Következő ülésünk január 17-én lesz. Este 7-től 8.30-ig Strasbourgban. Köszönöm, hogy eljöttek.